Meine tisztelt Hölgyeim és Uraim, kollégák! Van-e hozzászólás a napirend menetéhez? Ha nincs, az elnöknek sincs mondandója, de azért mégis néhányat a delegációs úttal kapcsolatban elmondanék, szakbizottság utazott, múlt héten Jordániába és Libanonba. Anna Gomes itt van, ha jól látom. Manescu asszony is itt van. Csak úgy, mint Jurek úr. Úgyhogy a delegáció többsége itt van. Talán röviden kifejezhetném azt is, amit elfelejtettem elmondani, hogy Kán úr a szociális frakció részéről is részt vett ebben a delegációban. Nagyon jó programot állítottak össze, a két napos útra egy napot Ammanban, egy napot Libanonban töltöttek, Mindenki esetben az ENSZ képviselőjével is tárgyalhattunk a menekültek helyzetéről. Mind a két államban destabilizáló elem, tényező, más és más oknál fogva a bevándorlók tömege Libanonban. A palesztin menekülteket, ha hozzászámoljuk, akkor 4 millió eh, plusz lakosa van. 4 milliós országban 1,3-1,4 millió menekült van, tehát 4 millió lakoshoz 1,3-1,4 millió menekült, miközben korábban is instabil volt a helyzet, eleve már, úgyhogy a menekültek száma nagyon magas. A, ha elképzelem, hogy a, a szülővárosomban ilyen százalékban lenne menekült, mit jelentene? Ezek a menekültek Libanonban nem feltétlenül vannak táborban, azt mondják, 60-70 éve próbálják elhelyezni a menekülteket Libanonban, és mindig ott vannak. Ebből a tapasztalatból kiindulva, és látva, hogy az államot szét, állam szétdulták, és nagyon nehéz a helyzet, mert anyagi költségekkel is jár az elhelyezésük, illetve az okozott problémák, és Jordániában is a klassz klasszikus táborokban, nem messze a szírhatártól kerültek elhelyezésre sokan, és itt a tipikus táborhelyzet, itt is egy millió körüli a szám, sokan más és más számokat mondanak, 700 ezer-től 1,4 millióig idézgetnek számokat, tehát nem teljesen átlátható a helyzet, ám kb. 60%-a a lakosság, Jordán lakosságnak voltak éppen palesztin. Tehát ez is ez sem tesz jót a hasemétek királyság stabilitásának, illetve a dinasztia számára problémát jelent. Úgyhogy hangsúlyt kell fektessünk arra, hogy a két ország az iraki-szíriai történet révén ne destabilizálódjék tovább. A második gondolat, hogy Jordánia nyilvánvalóan elhatározta, hogy a Jordán pilóta kivégzése után sokkal aktívabban fog fellépni az ISIS ellen, mint e korábban tette. Ez a döntés érzékelhető. Néhány héttel, néhány héttel ezelőtt ha azt látom, hogy a Bagdad nem kerül abba a helyzetbe, a bagdadi kormány, hogy egy közös frontot nyisson a mérsékelt arab szunita államok és a síták között valamiféle egységet teremthetne. Sokan azt mondják persze, hogy nem lesz a lehetőség, nagyon nagy a bizalom hiánya maliki időkből eredezhetetően a lakosság körében, akkor Jordánia kell, hogy kapcsolatba lépjen a mérsékelt szunita törzsekkel, Szíriában és Irakban, tehát Jordánia kell megszervezze ezt a kört. És stratégiai szempontból látható a többi dolog nem, nem túl nagy újdonság, ez az. Az is kimondható, hogy minden esetben, mind a két esetben, ám Irakban, Irak, Iraki Kurdisztánban és Szíriában is a kisebbségek kérdése is hatalmas súlyú ügy, akit a kisebbségek ugye a keresztény, asszír, etnikai, aleuita kisebbsége, kurdok ugye Szíriában csak úgy, mint máshol egy, egy meglehetősen átláthatatlan keverék helyzet. Libanonban is hallottuk, hogy nagyon széttartó vélemények érvényesülnek. A politikai erők egy része azt mondja, az ISIS-szel szemben kell harcolnunk Assaddal együtt, mások meg azt mondják, az Assad elleni harc egyben az ISIS elleni harc része kell legyen. Az ISIS-szel kapcsolatban van egy török álláspont is, a nemzeteknál fogva, ez sem teljesen súlytalan ügy, és a közös front kiépítése, ez látni kell a török fél szerepét is. Ugyanakkor elsőben nem Európától várják a megoldást a felek. Fontos, hogy az arab és iszlám államai a térségnek, az arabok és Törökország és Irán közösen tudjanak a térség számára egy megoldást találni, és ennek végrehajtását elvállalni. Az nem megy, hogy a, folyták a harcot a saját bábjaikkal, Irakban és Libanonban, e bábháborúkkal lejátszva az Irak, Irán és Szaudarábiai közötti nézetkülönbségeket. Libanonban látható, hogy a különféle keresztényvezetők, a szunniták, a síták, sítevezetők, mindegyiknek más, más kapcsolási pontja van Teheránban és Riadban, illetve Damaszkuszon keresztül. Ezek a, tehát a bábokkal folytatott háborúk oda vezethetnek, hogy Hát ezt kell elküzdeni valahogy, hogy egy, egy, egy működőképes egység alakuljon ki. A 60 állam koalíciója egy szép dolog, ám csak akkor lesz ebből valóság, hogyha a, a szomszédságban és az érintett államokban is egységesség alakul ki. És egy politika, európai politika akkor jöhetne létre, hogyha arra koncentrálnánk, hogy a 60-on belül egy kisebb országcsoport operatív működését segítenénk elő, együttműködését, ez legalább olyan fontos, mint hogy hogy, mint ahogy a tárgyalunk, hogy fegyverszállítások történnek-e, vagy esetleg szárazföldi csapatok bevetéséig is elmenjünk. Hát erre kell gondolni, hogyha jót akarunk tenni az iszlám világnak. Nagy aggályok fogalmazód meg, és ezt a nyílt ülésen is elmondhatjuk, és ezért ezeket volt az informális párbeszédek során, Törökország politikájával kapcsolatban, amelyet nagy aggája figyelnek a szereplők, mert nem tudható, milyen, meddig megy el Törökország. Tehát a libiai kérdés is behozható persze mindezzel kapcsolatban. A fundamentalisták támogatása Líbiában Törökország részéről egy megfogalmazható probléma, és nagyon súlyos destabilizáló tényező. És ha megnézzük, hogy Egyiptomban milyen erővonalak alakulnak ki, és azok a kijelentések, amelyek ezzel kapcsolatban elhangzottak, az egyiptomi katonai akció, amelyet a 21 kop kivégzése után vezettek be, szintén agályos, feltető kérdés, hogyan lehet a régió egyes nagy politikusának nagy terveit, hogyan lehet az ISIS és más Nigériától Pakisztánig működő sötét erők elleni fellépésre használni. Azt is látni, hogy destabilizált tényezők határon átnyúló módon cselekednek, Szíriából és Irakból kiindulva. Ez lett volna a jelentésem. Persze nagyon fontos, hogy több segítséget nyújtjuk a menekülteknek, ezt nem kell szerintem külön hangsúlyoznom. Aki volt, lát ilyen ezekben a táborokban, vagy látta, hogy családok, hogy, hogy regisztrálják magukat sok kisgyerekkel, és látják, hogyan helyezik előket. Most akkor a régi politikai célok, illetve a gazdasági lehetőségek bár fontosak, de a humanitárius kérdések bizony mindenek elé, mindezek elé sorolandóak. Még egy utolsó mondat. Erbil közelében jártunk egy menekültáborban, egy német vörös keresztes fiatalasszony, ott dolgozó, mondta. Brüsszelben olyan sok pénz jön, hogy nem látszik Európa, hogy nem jelenik meg Európa, mint szereplő. Hát egy alapkérdés. Sok esetben 50-60-70%-et mi adjuk a segélyforrásoknak. Ám azok, akik kapják, nem látják, hogy az Európából jön. Nem jelenik meg Európa. Az ENSZ címkéje látszik. Meg kell találni az útját, hogy Európa láthatósága kifejeződjék a segélyezéssel kapcsolatban is. Ez egyfajta üzenet volna. Az emberek sokszor meglepődnek, ha megtudják, hogy az Európai Uniós tagállamai mennyi, mennyi pénzt adnak a segélyekbe. A politikák része kell legyen az is, hogy tudatosítjuk ezt azoknak, akik, azok szemében, akik, akik a támogatást kapják. Hozzászólók, Manescu asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jól összefoglalta azt, hogy a delegációnk Libanonban, illetve Jordániában milyen tárgyalásokat folytatott. Egy dolgot szeretnék megemlíteni. Persze Jordánia és Libanon is harcol, küzd a terrorizmus ellen, és be is bizonyították, hogy elhivatottak-e téren. Ugyanakkor azonban egy sokkal következetesebb katonai és pénzügyi segítséget kértek tőlünk. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió tagállamai ki is mondták azt, hogy meg fogják adni ezt a támogatást. Ugyanakkor szeretném megemlíteni, hogy mindkét kormány elmondta, hogy a, az iráni régióban folytatott politikával kapcsolatban aggódnak. Irán politikája a régióban aggasztó, és erre oda kellene figyelnünk. Azon tárgyalások során is, amelyeket Iránnal folytatunk. Ezen tárgyalások során próbáljuk ezt megemlíteni. Ami a libanoni menekültek helyzetét illeti, itt két szempontot kell figyelembe vennünk. Támogatnunk kellene Libanonban a Future Movement mozgalmat, illetve szövetségeseit, azért mert a Jordán modellt szeretnék megvalósítani menekült táborok létrehozásával. ha ezt a Hezbollahal hasonlítjuk össze, ők elutasították, megnézzük, hogy mit mondták, elutasították az ilyen táborok létesítését. Jordániában működnek ezek a táborok. A menekültek helyzetének kezelése hatékonyabbá válik, könnyebbé válik. Figyelme kell vennünk azt, hogy Libanonban a kormánynak van egy olyan része, amely támogatja az ilyesfajta menekültáborok létrehozását. Próbáljuk meg mi is támogatni ezt az erőfeszítést. Próbáljuk meggyőzni a hezbollah és szövetségeseit arról, hogy hasznos és jó ezt tenni. Persze folyosíthatunk pénzügyi támogatást, de menekültként nagyon nehéz a helyzetük a menekülteknek, de emellett a lakosság helyzetét is megnehezítik, és nehéz kezelni a menekülteket így. Az általános érzület, mint mondottam, az, hogy van font, néhány fontos játékos a régióban, Irán az egyik ilyen ország, Mm, esetleges veszélyt jelentő országról van szó az által folytatott politika miatt, de emellett Törökországot is meg kell említenem, és Egyiptomot, őket jobban kell támogatnunk, hogy küzdjenek a terrorizmus ellen. Köszönöm szépen. Ana Gomez. It was indeed a very interesting... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a látogatás, rövid ideig tartott és egyetértek azzal az összefoglalóval, amelyet az imént hallhattunk az ön részéről. Egy-két kérdést szeretnék megemlíteni. Mint ahogy ön is említette, tárgyaló partnereink az izraeli-palesztin kérdésről is beszéltek. Azt mondták, hogy a konfliktus szempontjából ez is egy fontos kérdés. Igen, nem csak katonai erőkre van szükség, itt hosszú távú ideológiai harcot kell folytatni, hiszen vagy folytatnak fiatalok ilyesfajta nihilista ideológiába vonnak bele. Úgy gondoltam, hogy ilyen tekintetben Aggasztó az a tény, hogy annak ellenére, hogy a uh, UNHCR és uh, mások is milyen erőfeszítéseket tesznek, uh, pénzügyi támogatást folyosítanak azért, hogy a menekült áradatot kezelni lehessen, azért látszik az ellenérzés is. Annak, ellenére, annak ellenére, hogy Jordania és Libanon milyen erőfeszítéseket tesz a menekültekre nézve. Elhangzott, hogy Jordániában a menekültek egynegyedéről van szó. A riasztó tény az, hogy Libanonban 385 iskolakorú gyerekből 385 ezerből kb. 300 ezer nem jár iskolába ha nem járnak iskolába, akkor nem nincsenek felvértezve, hogy újraépítsék az országot, és nem fognak tudni ellenállni a toborzóknak sem néhány év múlva. És tudjuk, hogy nem több ezerre, csak néhányra van szükség a bajkeverők közül, hogy problémát okozzanak. Libanonban nem segít a helyzeten az, hogy táborok nincsenek, Jordániában azért könnyebb emiatt a helyzet. Jordániában láthattuk azt is, hogy az emberek nem képesek dolgozni, és ez is problémákat okoz. Fogalmazunk őszintén, amíg az Assad ott van Szíriában, az emberek nem fognak visszatérni és az ellenérzések amiatt is kialakult, vagy a lemondás azért alakult ki bennük, mert úgy tűnik, hogy Szíria állítólag biztonságos részébe akarják kitölönszolni őket. Én mindazok után, amit hallottam, úgy gondolom, hogy az Assad inkább a probléma okozója, és nem fogja megoldani a problémát. Európában, ha úgy gondoljuk, hogy az Assadra hagyatkozhatunk, akkor az, azok számára mondom, akik ezt gondolják, hogy az ilyesfajta gondolatoktól meg kell szabadulni. Hangsúlyoznám azt is, hogy igen, való igaz, itt mindenféle bábháborút látunk. Szíriában is ez a helyzet, és itt van Szaudarábia és Törökország, valamint Katar. ők is a probléma részét képezik, emellett természetesen Irán, valamint Oroszország. Van még valami, ami rendkívül aggasztó a számomra. Azok, akikkel találkoztunk, a Jordán és a libanoni parlamenti képviselők is azt mondták, hogy úgy gondolják, hogy a nyugat volt a Daesh mögött, az áll mögötte. Az amit az iraki ö, haderőkről mondanak, a szunitákról, és a Daesh-ról. Ebben mind azt kell néznünk, hogy Izrael milyen szerepet játszik, az is kicsit furcsa. Véleményem szerint ez a felfogás az, ami riasztó, hiszen a terrorizmus elleni küzdelemben partnerekre van szükségünk. Azzal fogom zárni a felszólásomat, hogy megemlítem, hogy a Hezbollah kellett volna találkoznunk, a, vagy képviselőkkel a parlamentben az egyik utolsó napon, de nem találkoztam vele. Aztán a Hezbollah politikai szárnyának két képviselőjével mégiscsak sikerült találkoznom, és érdekes volt látnom, hogy ott mit mondanak. Én úgy érzem, hogy a Hezbollah egyrészt megpróbál elengedhetetlenné válni a libanoni haderők szempontjából, és nyilván ennek megvannak a következményei. Viszont az a tény, hogy a, hogy kivel kötöttek szövetséget, az nagyon sokat mond el. Nagyon aggódunk amiatt, hogy Libanon egysége hogy alakul, ha megnézzük az egyéb erőket. Ők azt mondták, hogy hát lehet, hogy veszekszünk, de ha Libanon egysége forog kockán, akkor összefogunk, mert nem fogjuk megengedni Salamonnak, hogy kettévágjon bennünket, tehát az egységünket megvédjük. Ami pedig iránt illeti, kellemetlen helyzetbe kerülnének ők azt mondták, hogy itt nem az Assadról van szó, hanem Szíria stratégiai fontosságáról. Ez kapcsolódik ahhoz a bábháborúhoz, amelyről az előbb beszéltem. Köszönöm szépen, Jurek úr! Dziękuję panie przewodniczący. To była e, bardzo E, istotna i ważna wizyta, za którą jesteśmy... E, El kell mondjam, hogy rendkívül fontos e, volt ez a látogatás, és nagyon hálásak vagyunk a vendéglátóknak és mindazoknak, akik előkészítették a látogatást. Tapasztalhatók a humanitárius katasztrófa méreteit, amit a, polgárhá- a Szíriában zajló polgárháború váltott ki. mindenképpen elgondolkodtató volt, és valamilyen következtetésre kell jutni a térségben zajló konfliktusokkal. Láthatjuk, hogy ennek milyen humanitárius következménye lennek, de geopolitikai következménye is vannak. A geopolitikai következmények pedig több százezer életre van kihatással. Van ennek gyakorlati része is. Libanonban olyan sok ö, kisebbségek vannak, vannak keresztények, szuniták, muzulmánok és síták. Olyan ország, amely nem kap túlzottan sok támogatást, sokkal kevesebbet, mint más országok, ahhoz, hogy megoldja a menekültek problémáját. Jordánia rendkívül fontos ország ebből a szempontból, és mindenképpen támogatnunk kell a menekült válság megoldásában korábban soha nem látott méreteket ölt, ilyet Európában még nem tapasztaltunk. Libanonban 30% eddig a menekültek aránya, tehát több mint a lakosság negyede eh, menekült. Tehát Libanonnak sokkal több támogatásra lenne szüksége, ez eh, biztos. Hogyha pedig a belső válságokról beszélünk, és ez az, amiért nem szabad annyi eh, támogatást adni, ez nem jó megközelítés. Nyilvánvaló, hogy egy demokratikus változás sokkal nehezebb, mint eh, például a különböző monarchiákban. Hogyha azt mondjuk, hogy ez egy átmeneti képező ország, az önmagában nem elég. Nem lehet ezzel az érvel eh, adni több támogatást. Közös érdek, mindezek a menekültek, még akkor is, hogyha vége lesz a háborúnak, nem fognak visszamenni Irakba vagy Szíriába, hanem azt szeretnénk, hogyha minél többen visszamennének az eredeti hazájukba. És jó lenne, hogyha nem képeznének további stabilitás csökkenést, és nem akarjuk azt sem, hogy ebből újra Európa irányába elinduló menekült áramlet lett. Ezért fontos, hogy helyben támogassuk őket, és ez mindenki számára lét, létkérdés. Ezért kell, hogy arányokban Libanonnak és más országoknak megadjuk a kellő támogatást ehhez. Köszönöm. Yes, thank you, Chair. Colleague, a number of colleagues. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok kolléga beszélt már arról, amiről is szeretnék, úgyhogy csak gyorsan három dologról. Az első menekültek helyzete, hihetetlen nyomást alakítottak ki Jordániában és Libanonban is a menekültek. A kollégák beszéltek az oktatási helyzetről is, nos, egy generációt már így is elvesztettünk, és elkép, elképzelhető, hogy a szíriai helyzet nyomán még egy generációt elvesz, elveszítünk. Drámai helyzet olyan szempontból is, hogy a menekültek nem tudnak dolgozni, munkát vállalni, és ezek a menekültek nem élhetnek a készségeikkel megszerzett tudásukkal sem. az Assad jelenléte problémát jelent, és ezáltal ez további problémát jelent, tehát nem csak az iszlám államról van szó, hanem Assadról is. Az, hogy Assad jelen van, az azt jelenti, hogy nem fognak visszatérni egyelőre a menekültek. Nagyon kényes az egyensúly Libanonban. Elképzelhető tehát az is, hogy Libanonba is átterjed a harc, ezt kell megelőzni. A bábháborúról beszéltünk már. Azt hiszem ezzel kapcsolatban meg kéne vizsgálni, hogy nekünk milyen szerepünk lehet, hiszen az érintett országok nehézségeit át kell látnunk, nem csak Szíriában és Szíria körül, hanem az egész régióban folyik ez a báb háború, és ez egyáltalán nem oldja meg a helyzetet, sőt újabb instabilitást szül. Törökország, Katar, Szaudarábia és Egyiptom közötti bábháborúról is beszélnünk kell. Persze felmerül az is, hogy ez mennyire segít az iszlám államnak. Nos, ebben a régióban ebben a régióban nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ki mellé állunk, nem szabad azt az üzenetet a külvilág felé küldenünk, hogy a háború a muzulmánok vagy az iszlám ellen van. Természetesen nem erről van szó. Úgyhogy nagyon fontos ez a kérdés is. Aztán van még egy téma, amiről sok kolléga beszélt, az izraeli-palesztin, izraelis-palesztin kérdés. Nos, ez egy olyan téma, amely további nehézséget jelent, tehát ez még bonyolultabbá teszi a helyzetet, hogyha megoldanánk a palesztin helyzetet, akkor az nagyon sokat segítene abban, hogy az iszlám állam ellen is győzedelmeskedjünk. Köszönöm. Köszönöm bebizonyosodott, hogy igaz a régi német közmondás, hogy aki sokat utazik, annak van mesélni valója. Kérném a kollégákat, hogy egy kicsit rövidebben fogalmazzanak, ha felszólalnak és a tapasztalataikról beszélnek. Weigel úr a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. It is important us to show. Szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos hogy támogassuk azt a két demokratikus országot, amelyet, amely megszenvedje a menekültek problémáját. Mindkét államnak régi hagyománya a befogadás, a tolerancia hagyománya és a nyitottság a, a menekültek megsegítésében. Múlt héten hallottuk, mennyire nehéz a helyzet az UNRA értékelésében az ENSZ szervezete eleinte csak a palesztin menekültekkel foglalkozott, most azonban sokkal szélesebb körű problémával kell szembenézzenek. Mindezek mellett, amit képviselőtársaim az imént elmondtak, én azt hangsúlyoznám még, hogy persze a probléma egyik, az egész egy probléma egyik méregfoga a palesztinok és Izrael közötti viszonyrendszer, illetve mindkét fél felelőssége abban, hogy megoldást találjanak a problémájukra. Azon gondolkoztam, hogy felkérem önt, Brok, megkérdezem Brok úr öntől, most hogy áll Jordánia, hogyan eh, áll hozzá Jordánia a palesztin-izraeli párbeszéd kérdéséhez? Mert régióban az egyetlen olyan tényező, amely, amely révén néha egyetlen sikerül kommunikálni a feleknek, és amelyet valahogy elfogad mind a két fél, az éppen Jordánia az a benyomásom, hogy Jordánia kicsit belefáradt ebbe a szerepébe, és hát e, mindezt háttérbe szorítja a több százezer menekült befogadásából áll, e, azonnali problémákat felmerülő feladat, akik Szíriából menekülnek. Mégis a jordán politikusok véleménye a palesztinzeli párbeszéddel kapcsolatban érdekes volna. Köszönöm, röviden annyit tudok erre mondani, hogy mindkét országban az izrael-palesztin konfliktus ügye magas helyre került a napirendben, Jordániában korábban, mint most is a, a közvetői szerep továbbra is érvényesül, és mind a két államban az is világos, hogy ez a konfliktus nagyon jó alibit kínál az olyan szervezeteknek, mint az ISIS, tehát, hogyha békés megoldás születne Izrael és Palesztina között, a két állam alapján álló megállás, akkor nagyon sok érvet kihúznának az ő radikális csoportok alól, amelyek réven azok harcosokat toborozhatnak radikális szigaik számára. Én ezt az álláspontot csak megismételni és támogatni tudom, és a ramallai beiruti tárgyalások során újra és újra elmondtam. Most jön Basztinári úr. Thank you very much, Mr. Chairman. I want to thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az információt, amit hallottunk öntől. Ugye említette azt, hogy Európa hihetetlen mennyiségű pénzt költ a menekültekre, illetve hogy segítsen ezeken az országokon, de az a benyomás alakult ki, hogy nem elég hatékony, vagy láthatatlan. Elnök úr utalt a líbiai dimenzióra is. Szeretnék figyelmeztetni arra, hogy sürgősen kell tenni valamit Líbiával kapcsolatban is. Múlt héten 21 ember fejeztek le. Ez egy olyan büntet, amire eddig nem volt példa, de emellett Líbiára is figyelnünk kell, hiszen elképzelhető, hogy helyi konfliktusból regionális konfliktussá fejlődik ez ki, amit nem lehet ellenőrizni. Mindenkit arra szeretnék kérni, hogy a külügyi szolgálattal működjünk együtt, térképezzük fel, mit lehet tenni, de nem sok időnk van. Tehát Európa, vagy nemzetközi közösségként mit tehetünk, hogy segítsünk a probléma megoldásában, mielőtt a nemzeti egységkormány feláll. Mert Líbiából folyosó válhat, ezáltal egészen a Boko Haramig el lehet majd jutni Líbián keresztül, hihetetlen tragédiához vezethet, sőt, exkalálódhat is a konfliktus. Ezért kell együttműködni Egyiptommal és más országokkal, hogy megpróbáljuk megoldani a helyzetet, és hogy ne tegyük le, ne, hogy megakadályozzuk azt, hogy az iszlám állam aktívabb legyen ebben a régióban. Köszönöm. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A menekültek kérdése rendkívül fontos kérdés, de ez valójában csak egy következmény. Szolidárisnak kell lennünk, ezzel egyetértek természetesen, de jó lenne, hogyha nem lenne egyre több menekült, és ezáltal nem nőne a probléma. Sokkal inkább azzal kéne szembenézni, hogy milyen politikai és szociális okai vannak annak, hogy ennyi a menekült. Ami a közvetítő vagy báb háborúkat illeti, senki sem hal meg külső erők, külső erők parancsára, ami, és ez alapján senki nem fordul a saját szomszéd ellen. Irakban a kurdok sem azért harcoltak, sem azért háborúztak, mert valaki ezt mondta nekik, mert ördögi erők ezt mondták volna, nem nyugati nem nyugati esküvés elméletekről ne kelheni, egyáltalán nem így van, ez szemfényvesztés. Politikai kritériumok alapján kell gondolkodnunk, nem szabad előfeltételezések alapján dolgoznunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy külső okok vezérlik ezeket a háborúkat. Brokur egy nagyon fontos dologról beszélt, ez pedig az izraeli-palesztin konfliktus. Ezt a konfliktust nem lehet megoldani, hogyha továbbra is a nemzetközi közösség döntéseinek, döntését nem figyelembe vevő tények vagy események történnek ezen a területen. Nem engedhetjük meg azt, hogy a, hogy a, a két állam megoldást, vagy a palesztin állam megoldást ellehetetlenítsék különböző módokkal, hiszen az lenne a cél, hogy kialakulhasson a palesztin állam. Aztán a görög kolléga is mondott valamit. Politikailag láthatatlan vagy nem létező régiónak látják sokan Európát. Nincs katonai potenciálunk, de ott van a gazdasági hatalmunk, ez még fontosabb talán. Figyeljünk oda arra, hogy a közel-keleten azt, keleten azt gondolják rólunk, hogy mi nem létezünk. Senki nem figyel oda ránk, pedig figye, fizetünk a menekülteknek, nagyon komoly a kereskedelmünk, de még mindig az Egyesült Államok a fő beszélgető partner, még mindig ők döntik el a helyzetet. Azt hiszem, hogy ezen el kéne gondolkozunk. Köszönöm szépen. Lépjünk tovább, nézzük a negyedik napi rendi pontot. A kül- és biztonsági politikáról szóló jelentés több mint száz módosító indítványunk van, ma beszélünk erről másodszor. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt napokban sikerült csak nem minden kérdésben kompromisszumos megoldást megalkotnunk. Néhány kompromisszumos megoldást most osztanak szét, az árnyék előadók ülésén az anyagok többségét szétosztottuk, és széles körben sikerült is megegyeznünk ezekben a kérdésekben. Szeretném még egyszer megemlíteni azt, hogy néhány esetben nemet fogok mondani, nem azért, mert az indítványt tartalmilag hamisnak vagy rossznak tartom, csak azért, mert túl részletesnek tartom az a helyzet, hogy egy ilyesfajta jelentésben mindenki szeretné a számára fontos dolgokat látni, de akkor így már nem lesz üzenetértékű ez a jelentés. Már a kezdet kezdetén megegyeztünk abban, hogy a lehető legrövidebb lesz ez az anyag. Nyilván ez nem sikerül majd teljes mértékben, elég realista vagyok, de azért arra kérem a kompromisszumos indítványok benyújtóját, hogy ha nemet mondok, akkor ezt értse meg. Egy ilyesfajta jelentésnek csak akkor van értelme, hogyha általános üzeneteket hordoz magában, és nem csak egy rendszer aspektusait jeleníti meg. Ez lenne az én kérésem, ezt vegyék figyelembe ma, akkor, amikor erről egyeztetünk, illetve szavazunk. Kérném, fontolják meg, ezt a kérésemet, tartsák ezt be, hiszen már így is a határokat feszegetjük azzal kapcsolatban, amit itt tenni lehet. Tegyünk próbát arra, amit kértem. És ezt nagyon szépen köszönöm. Van-e felszólalónk? Szeretném megemlíteni azt is, hogy majd később, amikor szétosztják a szavazási listákat, illetve a kompromisszumos megoldásokat, tehát holnap reggelig elérhető vagyok, hogyha különböző kérdésekben bilaterálisan szeretnének velem egyeztetni. Lesz majd még egy árnyékülés is, és a frakció képviselőivel ott is beszélni tudunk a kérdésekről, különböző kérdésekről azért, hogy megegyezhessünk. Kérve kérem megértésüket, a nagy vonalakat, az általános vonalakat szeretnénk így meghagyni a szövegben. Köszönöm. Van-e felszólalunk? Nincs. Akkor lépjünk tovább, nézzük a következő pontot. Montenegro. Montenegro. Tenok hát az. Megadom a szót Tenok kollégának.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 Okay. So, uh, Mr. Rendben, tehát akkor uh, tanok úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Uh, brokkor, de nem brokkor. Uh, kicsit lassú voltam, uh, észre, most később vettem észre, hogy személycsere történt. Köszönöm szépen, már leadtam a hozzászólásomat az korábbi külügyi ülés, szakbizottsági ülésen a csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatban, ami ugye Montenegrót illeti, azzal ezt ismételném meg, amit a múltkor már elmondtam. Eddig sikeresen tárgyaltunk a valamennyi árnyékjelentés tevő bevonásával, és a fő frakciókkal, és körülbelül 20 kompromisszumos módosító született, ami szerintem, ha mind elfogadásra kerülnek, akkor lényegesen csökkenteni fogják a, az anyag vastagságát. És kb. 180 módosítóval indítottunk a különböző frakciók részéről, és úgy gondolom, hogy a támogatás meg fogja adni a, leg, a nagy többség, és kisebb ellentmondások csak leszne, lesznek csak. Tekintettel, hogy Montenegro tulajdonképpen egy jól végződő történetet képez, és a csatlakozás már ugye 35 tárgyalási fejezetet lezártunk, és ezek között a 24-es, a 23-as és az igazságügyi rendszer ugyan felvetett néhány aggodalmat a korrupció elleni küzdelem, szervezett bűnözés elleni küzdelem, média szabadság, de végül is a jelentésnek az a lényege, hogy jó utat mutassunk, hogy milyen irányba haladjon a kormány a reform lehetőségekkel és a bizottság éves jelentésében is ez szerepel. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem problémás ez a jelentés, és eh, ha a kollégák szeretnének még ehhez valamit hozzátenni, eh, már én eh, összeállítottam a listát, amit támogatni kellene, de ha kollégák esetleg van még felvetésük, akkor lehet, hogy ezt most meg is tehetnék. Elnök, köszönöm szépen! Dolz, asszonynak adom meg a szót, mert ő a, az EP Montenegro Interparlamentális Bizottság tagja. Igen, köszönöm. És világos, hogy ez a bizottság mindig időben végzi a dolgát szemben más bizottságokkal, tehát ezért sajnálom, hogy nem voltam itt az első szavainál köszönetet szeretnék mondani azért a munkát, miért, amit a montenegrói állásfoglalással kapcsolatban fejtett ki. Mint a delegáció vezetője, elmondhatom, hogy ez egy befogadó, átfogó folyamat volt, és nagyon produktív. Egyértelmű kötelezettségvállalás történt az EU részéről Montenegró jövőjét illetően. És nagyon fontosak itt a megvalósítások, itt van még tennivaló. Ugyanakkor szeretem volna röviden két módosító indítványra koncentrálni, ha megengedik. Mindkettő az alapjogokkal kapcsolatos, és következésképpen a csatlakozási folyamat lényegét képezik. Az, amiért szeretném az ö, a 129-es módosító, ahol a fogyatékossággal élőkről van szó. Az egyik fő probléma Montenegróban, hogy ezek a személyek nem jutnak be a középületekbe, illetve nem veszik figyelembe az ő fogyatékosságaikat, és nem tudnak a civil területen normális módon élni. És múlt év decemberében volt egy összejövetel, amikor például a fogyatékossággal élők nem tudtak bejutni az otthoni parlament épületébe, és ez felhívta a problémát, amelyekkel küzdenek a fogyatékossággal élők Montenegróba. Tehát feltétlenül el kell jutni odáig, hogy az emberek eljussanak azokba az épületekbe, ami a mindennapi életükhöz szükséges. Második dolog, nagyon jó lenne, hogyha 75-ös módosítóval, tehát az ombudsman hatáskörének a megerősítése lenne fontos, aki ugye a diszkriminációkkal foglalkozik. Valamennyi képviselő tudja napi munkájából, hogy mennyire fontos az ombudsmannak a tevékenysége az uniós állampolgárok számára. Ugyanakkor Montenegróban itt még vannak problémák, ezért a hatáskörét meg kell erősíteni. Montenegró lakossága aktív politikával foglalkozó emberek, és nagyon várják az uniós tagságot. Ezért nagyon fontos, hogy a még hátralévő kihívásoknak megfeleljenek, és következő országként csatlakozhasson Montenegro az unióhoz. Köszönöm szépen még egyszer Tanok úrnak a rendkívül kooperatív magatartását. Elnök, köszönöm. Blinkovics asszony, aki Kovácsev úr helyett szól fel. Köszönöm szépen. Kovácsev úr az elvégletéstevő a néppárt részéről. Az ő nevében szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Tenok úrnak és a többi árnyék jelentéstevőnek, akik kemény munkájuknak köszönhetően sikeresen megegyeztek a kompromisszumos módosítókban. Át, alapvetően a jó kormányzat, az igazságügy és a média témákban sikerült megegyeznünk. Ezek nagyon fontos kérdések Montenegro reformja szempontjából. 16 fejezetet nyitott meg, nyitottak meg a tárgyalási, a tárgyalási folyamatban, és ezáltal ez az ország van a legelőre haladott, legelőre haladottabb állapotban a tárgyalásban, a csatlakozás tárgyalásokban a kelet-európai országok közül. Nagyon fontos, hogy dinamikus legyen az dinamikus legyen a reform folyamat, ezért kell a különböző jogszabályokat a lehető legszilárdabban végrehajtani. Montenegróval kapcsolatban a politikai megosztottságnak kell véget venni, ez, ez a, létezik az egész társadalomban, a civil társadalomban is, és ez szükséges ahhoz, hogy megvalósulhassanak a gazdasági, szociális és egyéb reformok. Nagyon fontosnak tartom továbbá a média függetlenségét, ezt is prioritásként kell kezelni, hiszen ez enélkül nem képzelhető el egy igazi szabad társadalom. Tehát csak ugyanolyan független médiával rendelkező ország válhat az EU tagjává, mint, a, mint amilyenek az európai tagállamok is nagyon fontos. Továbbá a civil társadalom bevonása a különböző folyamatokban, és csak akkor lehet igazi siker a csatlakozás, hogyha megvan a politikai akarat. Howard úr, köszönöm szépen, Antilakis urat helyettesítem, ő az ennyi tinentéstevőnk a nevében szólok hozzá. Ő is szeretett volna gratulálni Tenok úrnak. Nagyon Jól sikerültek a tárgyalások az jelentéstevő között, ezért köszönet. Támogatjuk a jelentést, örülünk annak, hogy a 23-as fejezetre koncentrálásnak meg lett az eredménye. Az LGBT jogok kérdésében, illetve a diszkrimináció elleni fellépésben, ahogy a kollégám említette, a fogyatékkal élőkről van részben szó, tehát ezek nagyon fontos fejezetek, örülök, hogy hangsúlyt kaptak. Úgy gondolom, hogy egyet tudunk ezzel érteni, folytatni kell a reform erőfeszítéseket, és a frakciónk az egyenlőtlenségek elleni harc, a tax az adó elkerülés elleni harc, illetve a foglalkoztatási ráta javítása, a szegénység elleni harc. A frakciók részéről ezeket gondoljuk prioritásnak. A 156-os módosítónkat reméljük támogatja Tenok úr, ez a foglalkoztatásról szól. Kérdezném a véleményét erről, próbáljuk elérni, hogy a többi frakció is hasonlóan gondolkodjon hozzánk. Még a frakciónkon belül is van némi megosztottság, holnap fogunk szavazni. Azért kell megegyezni, hogy a háborús bűnök az egyik ilyen téma, megosztó téma. Ez egy nagyon fontos kérdés ebben az országban. Ennek egy kicsit nagy itt az alapzaj. Paszkul lehet valamit tenni ezért? Kérem megfegyelmezni a kollégákat? Elnézést, kis csendre lenne szükség. Tehát a háborús bűnök kérdéséről gondolkozunk a frakcióban a holnapi szavazás előtt. Meg kell próbálni azt elérni, hogy ne legyen büntetlenség a háborús bűnökkel kapcsolatban, és nem egyértelmű, hogy mi számít háborús bűnnek, tehát vannak itt módosítóink. Aztán a Juncker, aztán Juncker nyilatkozatára való utalás, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a hogy Montenegro minden vitás kérdésben meg tud ugyan egyezni szomszédaival, aztán NATO tagság, fontos arról is elgondolkodni, hogy ennek van-e itt helye ebben a jelentésben, vagy nem. Ebben a kérdésben valószínű az, hogy lelkismereti szavazás lesz majd a frakción belül. Nem feltétlenül van itt szerintem, a, nem ez a megfelelő helye ennek, de örülünk ennek a jelentésnek, és támogatjuk elnök. Köszönöm, Csambaszki úr. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, На първо място бих желал да поздравя докладчика Танок за огромната работа, която извършил. Това, което ми прави впечатление, че предложените изменения Köszönöm szépen. A ö, kétségtelen, hogy figyelembevételre került a különböző frakcióknak az álláspontja és óhaja, és úgy gondolom, hogy Montenegro Hát valóban az egyik olyan ország, amelyik legközelebb áll az Európai Unióhoz, ami a fő csatlakozási kritériumokat illeti. Tehát ezeket a kompromisszumokat és módosító indítványokat illetően én úgy gondolom, hogy támogatható tanok úrnak a jelentése. Köszönöm szépen. Mr. Rados, please. Köszönöm szépen, Rádos úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tanok úrnak gratulálnék, dicsérem azt, hogy ilyen széles körű megközelítést alkalmaz, és jó, hogy ilyen széles körben sikerült is megegyeznie. Viszont szeretnék valamit hangsúlyozni. Ami a szövegjavaslatot illeti, az első szövegtervezetben az Európai Unió tagállamait, azaz NATO tagállamokat kértek fel arra, hogy gyorsítsák fel Montenegro NATO-hoz történő csatlakozását. Véleményem szerint rendkívül fontos az, hogy az egész észak-adriai partszakaszon olyan országok legyenek, melyek NATO tagok is. Az európai biztonság szempontjából lényeges ez. Viszont ez a szövegrész a 22 pontból, bekezdésből most már hiányzik a kompromisszum miatt. De van itt egy másik szöveg, amely ugyanazt mondja ki, egy másik módosító, felkérjük a NATO tag, uniós tagállamokat, hogy támogassák Montenegro nato történő csatlakozását. Ezt a kompromisszumos indítványt fogadjuk el. Köszönöm szépen, Kukán úr kapszolt. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is szeretném teljes mértékben támogatni Laja Andrei Penkovics árnyék előadó javaslatát. Az előadónak gratulálok, hagyományosan jó jelentést készített el, és Montenegro teljesítményére összpontosít. Montenegro világosan a régió éllovasa a csatlakozási folyamatban. Bátorítanunk is kell ezt az országot, hogy folytassa pozitív munkáját. Úgy gondolom, hogy meg kell dicsérnünk az országot, amiatt, hogy teljes mértékben ö, igazodik az Európai Unió ö, közös kül- és biztonságpolitikájához. Ez az ország pozitív szerepet tölt be azokban a folyamatokban, melyek az orsz, a szomszédos országokkal való jó kapcsolatokat célozzák meg. Persze vannak még olyan kérdések, amelyekre összpontosítani kell, és amelyekkel kapcsolatban montenegrói partnereinknek dolgoznia kell. Jó néhány módosító indítványt benyújtottam, mert erősíteni kell az ország, illetve a felek közötti érdekeket el kell különíteni Emellett a parlament szerepét meg kell erősíteni ebben az európai integrációs folyamatban. És benyújtottam néhány módosítót a média szabadságára vonatkozóan is, ez továbbra is egy aggodalomra okot adó tényező. Köszönöm szépen, Tanok úr. Köszönöm. Paskú úr, röviden reflektálnék egyes kérdésekre. De az, az hogy örömmel hallja majd bizonyja, hogy mind a két módosítót szívesen támogatom, mert benyújtott, és megszívelem a Plenkovics által úrt, Kovacsevi eh, úr nevében mondottakat is megszívelem, A végrehajtás nyilván kulcsfontosságú, a nehezen mérthető persze objektívan sokszor. Aztán Richard Howitt vetette föl a 156-os módosító ügyét. Szerintem az idézett számok nem helytállóak, sőt a tárgyalások során törlése kerültek, de ez egy kicsit részrehajlóbb ügy engem. Az aktív munkaerőpolitikai intézkedések inkább szocialista zsargonnak tűnnek, az én frakcióm számára ínyire nincsenek olyan nagyon, ezért nem támogatják. Úgyhogy szerintem minden frakció a maga nézete szerint szavazhat arról, hogy mit jelent egy munkaerőpiaci intézkedés egy brit konzervatív vagy az ICR nem támogathatja ezt úgy egészében, mert beavatkozhatunk ezzel a szabadpiac ügyeibe. Rados úr a NATO ügyét vetette fel, és Richard is utalt rá egy kicsit más, talán szkeptikusabb fényben. Ez a vita minden alkalommal felmerül, ha megemlítjük a NATO-t. Persze a NATO nem közvetlenül kapcsolódik a felvételi folyamatában, mint, hiszen a Nyugat-Balkánon Albánia már most is teljes jogú tag, ám a NATO folyamat átfedésben van a szabadpiaci reformokkal, a, a deregulációs intézkedésekkel egy kormány gyakorlatában, meg a demokratikus reformok, a sajtószabadság is összekapcsolható, jó kormányzás, szervezetbűnösségni harc kapcsolódik közvetetten a NATO-hoz, és ezért örülök Rados úr támogató támogatásának olyan biztonsági időszakban, amikor Oroszország nyilvánvalóan igyekszik beszivárogni bizonyos államok biztonságügyi ügyeibe, Montenegro nagy szomszédjára gondolok itt, energiabiztonság ügyében, közös hagyakorlatok tekintetében, Oroszország jelen van a térségben, Montenegro dicsérendő, teljes mértékben csatlakozott az EU Oroszország elleni szankcióihoz, Ukrajna kapcsán. Tehát azt hiszem a 178-as módosítóról beszélt, ezt szívesen támogatom, biztos lesz frakció, amelyik nem. Az előbb vázlatokoknál fogva. Köszönöm szépen. Kukan úr, régi barátom, a szlovák diplomáciai atyaként, üdvözlöm, és diplomáciai szakemberként is azt, amit kiegészítette a jelentést, egyik módosító, amelyet ő terjesztett be, a párt források szétválasztása az állami forrásoktól, a minisztériumi költségvetésektől, ez mindenképpen üdvözlendő, és magam is támogatom, ennyivel így reflektáltam volna mondottakra. Thank you very much, Mr. Tanak. Köszönöm, Tanak úr, Stutzman éppen jelezte, hogy a témában Lunacek és Kasztalló kollégák, és akik később futottak be, szeretnének hozzászólni, úgyhogy nem szokás ugyan, de az árszó után még megadjuk a szót az együttműködés jó szellemében a két másik frakció belének. Signor Castaldo, Castaldo. Sono arrivato Köszönöm. Én nem késtem, csak nem látták, amikor jelentkeztem. Szeretnék én is köszönetet mondani Tanok úrnak, megköszönöm a munkáját. Nagyon meggyőző jelentést írt. Többen is elmondták már, hogy Montenegro áll a legjobban a csatlakozási úton, és nagyon fontos az, hogy ezek a elért eredmények meg is maradjanak. A 11-es kompromisszumról szeretnék beszélni. Ez arról szól, ez a módosító, hogy a, a, hogyan lehet elérni azt, hogy jobban tudják végezni az igazságügyi dolgozók, a, a rendőrök és egyéb hatóságok képviselő munkájukat, a, Nos, nagyon fontos, hogy az ezzel kapcsolatos véleményünket hatékonyan meg is valósítsák. Aztán ott van a 19-es pont környezetvédelem, illetve a globális felmelegedés elleni harc. Jó lenne, hogyha Montenegro, Montenegro fenntartható energia fejlődési politikát is kidolgozna, és fontosnak tartom tovább azt is, hogy a megújuló energiaforrásokra is hangsúlyt fektessenek a montenegrói hatóságok, és ne felejtjük, hogy akár más országokba is exportálhat energiát Montenegrót, más tagjelölt országokba. Köszönöm szépen, Lunacsak azt Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen és nagyon örülök, hogy már más frakciók is már mind beszéltek ezekről, és hát úgy volt ugye, hogy négy órakor kezdünk, elnézést, egy kicsit késtünk, és hogy utalag szót adnak. Köszönöm én is a jelentés készítőnek a rendkívül kellemes kompromisszumos tárgyalásokat és a munkát, és a módosítóinkat is figyelembe vettek, köszönöm. Ugyanakkor azért mégiscsak van négy módosítónk, amit szeretném megkérni, hogy még egyszer fontolja meg és támogassa őket. Vannak mások is, akik ugyancsak támogatták. Az egyes, egyik a 42-es számú, ahol mi nagyon sokan ebben a házban megbíráltuk, a bizottság elnökét azzal, hogy a választási kampányban azt mondta, hogy az öt, elkövetkező öt évben nem lesz bővítés. Nem azért, mert nem hiszem, hogy ez nem igaz, csak rossz jelzést közvetít azon országokra, amelyek a bővítésre várnak, és nem igazán ösztönzi őket a tovább lépésre, hanem inkább gyengíti az álláspontját. Tehát, hogyha ezt egy kicsit megfontolná, az, és akkor ez jó lenne, mert a parlament ugye ezen az állásponton van. A másik a 69-es, a közpénzek nem megfelelő felhasználása. Erről szerintem parlamentként szólnunk kell, valamint a 116-os, az információhoz való ö, hozzájutás kérdése. Ez a mi parlamentünknek és sok más parlamentnek is nagyon fontos, ezért ez hangzik. A másik pedig a 160-as, a biodiversitás védelme és a vadon élő környezet védelme. Ez is fontos, mert Montenegro egy olyan ország, amelyik egy ökológiai állam, és ezért nagyon fontos lenne, hogy a biodiversitást, a vadvizeket megfelelően védelmezik, és hogy ezt támogatnánk. Tehát kérem, hogy fontoljam meg, hogy mégiscsak támogassuk ezt, és akkor nagyon hálás leszek. Elnök, köszönöm szépen, Lunacek asszony. Tanok úr, esetleg Kasztaló úr azt hiszem, hogy nem igazán tett fel kérdést, hanem végül is az elégedettségét fejezte ki. Minden évben lefolytatjuk ezt a megbeszélést vagy vitát, Lunacsek asszony, és természetesen önöknek joguk van, illetve a frakcióknak, hogy megpróbálják elfogadtatni az álláspontjukat. Az én frakciómnak más az álláspontja, másoknak megint más és minden egyes képviselő nyilván a saját frakciója álláspontják megfelelően fog szavazni, szavazni. Ami a Juncker nyilatkozatot illeti, ez hát lehet, hogy sajnálatos egyetemen fogalmazott. Nyilvánvaló, hogy a felgyorsított csatlakozás nem szerepel a napi renden, mert euroszkepticizmust válhat ki, legalábbis az amit én támogatni tudok, az az, hogy Montenegro szerintem öt éven belül nem, öt évnél rövidebb idő alatt tagvá váljon, ez nem igazán támogatható. Ami pedig a 160-as módosított illeti a környezetre vonatkozóan, ön emelt, említett konkrét energiaprojekteket, és úgy tűnik, hogy ellenzi az egyik vízi energia projektet. Lehet, hogy jogos aggodalmaik vannak fel, én az energia mixet vizsgáltam, amit Montenegro választott, és ez szuverén döntési körbe tartozik. Tehát nem mondhatjuk meg Montenegrónak, hogy milyen energia mixet válasszon, illetve melyik projektet fogadja el. Amennyiben ez megfelel az EU-s joganyagnak, akkor ez egy saját. Egyébként Montenegro magát ökológiai államnak nyilvánította, és nem tudunk ebbe beleszólni szerintem. Ennek a bűzköszönetlenek úr, a bűvítés kérdése, meg az, hogy mi lesz a következő évben a bővítés menetrendje, nyilván nem csak Montenegro áll, minden nyugat-balkáni állam igyekszik reformokat végrehajtani még ebben a ciklusban is, és ezért feladatunk az, hogy támogassuk őket ebben a folyam, ebben a törekvésükben. Ezzel zárnám a montenegrói országjelentés témáját. Köszönöm az előadónak, meg az árnyék előadónak. És akkor lépjünk tovább. 2014-es jelentés foglalkozik Macedónia haladásával. Itt van a jelentéstevőnk, Ivo Weigl. Ez a második alkalommal foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Mint tudják, ez az állam a közelmúltban olyan helyzetbe került, hogy még a politikai stabilitás is megkérdőjelezésre került, mert különböző ö, bűncselekményeket követtek el, lehallgatási és egyéb ügyek voltak, tehát romlott a helyzet, következésképpen a megfelelő intézkedéseket kell meghozni, hogy ezt a tagállamot továbbra is az unió irányába tereljük. Ezért kértünk fel minden szereplőt, hogy mindenki konstruktív párbeszédet folytasson, és legyen egyértelműek, hogy milyen prioritások vannak Macedóniában a reformok, és az az út, ami az Unióba vezetheti. Ivo Weigl kollégánk, és 286 módosító indítványt kapott, Ebből 16 kompromisszumos javaslatot sikerült készíteni. Ezek nagyon lényeges kérdések, mint például a Macedónia nevét, valamint a tárgyalások megkezdését, az előcsatlakozási tárgyalások megkezdését, politikai helyzet Macedóniában, illetve a helyzet romlása, a polgári társadalom, a média, a külpolitikai kérdések és így tovább ez már, már jó néhány éve van az a helyzet, hogy a bizottsági javaslatai ellenére is Macedónia még nem kezdte meg a, az előcsatlakozási tárgyalásokat. Ez nyilvánvalóan frusztráló a kollégáknak, de most megadom a szót Weigl kollégának, hogy ő beszéljen. Sem jaz nameraval da smo... Köszönöm szándékom szerint a szakbizottságbeli kollégák, mint az árnyék előadók is nagyon bonyolult munkát végeztek, nehéz munkát. Azok a témák, amelyek Macedóniával kapcsolatban felmerülnek, nagyon összetettek, nehezen értékelhetőek, ezért fontos, hogy a módosítók javítsák a maguk részéről a szöveget. És köszönet illeti a titkárságot is, meg a parlamenti szolgálatokat, amelyek munkákban segítettek bennünket, hogy a 16 kompromisszumos módosítót összehozzuk, melyek a lehető legtöbbet megtartották azokból a módosítókból, amelyeket igyekeztek közös álláspontként közelebb hozni egymáshoz. Milyen számú módosító kezelésében gyakorlatilag lehetetlen azonban az, hogy mindent belefoglaljunk a kompromisszumokba, ám a mai vita során felmerült kérdéseket még igyekszünk értékelni egészen a határidőig. A, az országjelentés, illetve az arra való válaszunk, illetve az arra megfogazott reakcióink azért fontosak, mert ezek egyfajta folyamatosságot biztosítanak az EU bővítési politikájában és annak folyamatában. A Firom volt Macedónia, több évvel ezelőtt kezdte el a tárgyalásokat, és az együttműködő felek ezt értékelték is, a jelentés jelen, többségében tükröződik ez. Ugyanakkor egy, egy konkrét ügy, a Görögországgal való konfliktus az ország nevét illetően elakasztotta az előrelépést egészen máig is. Így van ez? A jelentés egyik fő ajánlása, hogy az országnak meg kell adni a tárgyalások folytatásának lehetőségét. És ezt és persze meg kell oldani még nyitváló kérdéseket azelőtt, miatt lezárnák a tárgyalások folyamatát. Magyarán nem lehet lezárni azokat, amíg nem rendeződnek ezek a kérdések. Mindenképpen látható azonban az, hogy, az, hogy elakadott, elakadott a folyamat, ennek negatív hatásában a gazdasági stagnálásban, és a macedóniai nagyon rossz politikai közhangulatban érzékelhetőek ezek a negatív hatások. Az jelentése azt javasolja tehát, hogy folytatódjanak, induljanak el újra a tárgyalások, és bizonyos félreértéseket el kell oszlatni, foglalkozni kell azokkal a kérdésekkel, amelyek elakasztották a folyamatot. Akár két oldalú eszközökkel is. Mint tudják, súlyos politikai helyzet ebben az országban, bizalmi válság is érzékelhető. A főpolitikai szereplők bolykottálták a parlamentet. Súlyos vádak is elhangzottak mind a két fél részéről a belpolitikai helyzetért való felelősséget illetően. És ezek feltétlenül, ezeket a súlyos ügyeket meg kell oldani, ha kell bírósági eljárással, és ilyen ítéletek születtek is. Ezért gondolom úgy, hogy lényegi fontosságú az, hogy az Európai Parlament mindenkit bevonjon a folyamatban, minden felett, és folytatódik a parlamenti munka, megfelelő értékén foglalkozva a legfontosabb macedóniai politikai kérdésekkel. Ha ez pedig azt jelenti, hogy közvetítenünk kell a szemben álló politikai felek között, az Európai Parlament, vagy bármely európai intézmény kell, hogy közvetítsen, akkor e- ennek a lehetőséget is figyelembe kell vegyük. A a tárgyalások folyamatának elakadása és az általában a, a, a tárgyalásokkal szembeni ellenkezés kapcsolódik az etnikai problémákhoz is egyúttal, amelyek az országban kialakultak, és mindez akadályozza a külföldi beruházások országba áramlását, a munkahelyteremtést, és általában minden súlyos gazdasági teheket ró az országra holott ez az ország súlyos diszkriminációnak volt kitéve igen sokáig. A politikai tényezők Macedóniában nem, maguk nem rontják a helyzetet. Az országjelentés bizonyos torzulásokra is rámutat, a média, a sajtószabadság tekintetében, aztán nyomásgyakorlás érzékelhető a sajtóra, egyes helyzetekben pedig hát, szelektív igazságszolgáltásról beszélhetünk, a kisebbségekkel szemben nem megfelelő bánásról, az LGBT kisebbségek elleni bánásmód bírálható. Mindezek, tehát szerepelnek ezek a problémák és negatív értékelések az országjelentésben, valamint egy nyilatkozat is, mely szerint a FIROM nagyon sok eredményt is elért az elmúlt években. A gazdasági előrelépés, munkahelyteremtés tekintetében regionális együttműködés sikerei is ide sorolhatók. Ezzel szeretném zárni bevezetőmet, és persze várom az önök ajánlásait, felvetését, talán lesz időm megvitatni mindezt. Köszönöm szépen, most akkor megadom a szót. Péterle kollégának, aki az Európai Parlamenti Delegációt vezeti Macedónia ügyben, majd pedig Preda úrnak a néppárt nevében. Péter Lé úr. Delim mnenje kolegom Vajglom, poročevalcem. Támogatom az elhangzott véleményt, amelyet Vajgel úr fogalmazott meg. Az kiinduló pont az az Európai Bizottságnak a véleménye nevezetesen, hogy ez az ország teljesítette a kritériumokat ahhoz, hogy megkezdhesse a, tárgyalás, a csatlakozási tárgyalásokat. Örülök annak, hogy felvetődött a bizonyos politikai kérdéseknek a megvitása, illetve hogy dinamizálni kellene a csatlakozási folyamatot. Ezek foly- fontos dolgok. Nagyon fontos, hogy a kulcskérdés megfelelően terítékre került, és eh, nem egy győzelmi jelentés van előttünk, hanem a valódi európai szellemet tükrözi. Vannak kérdések, amelyek megoldásra várnak, és amiket a közös érdekek alapján kell elrendezni. biztos vagyok abban, hogy a tárgyalások megkezdése biztosítéka lesz annak, hogy jobban befolyásolhassuk ezt a folyamatot, és mindenképpen el kell kerülni a holtvágányt. Úgy tűnik, hogy vannak megközelítések, amelyek nem biztosítják azt az előrehaladást, amit látni szeretnénk és minden bizonytalanság, ami a csatlakozási folyamattal kapcsolatos a firomban, az nem oldja meg a belső politikai feszültségek problémáját. Tehát a bizonytalanság semmiképpen sem jó. Azzal szeretném zárni, hogy politikai felelősségünk van a tekintetben, hogy parlamentáris úton igyekezzünk ezt a státuszkót meghaladni, mert egyébként nem lesz javulás. Engedjék meg, hogy a következőt mondjam, mivel az árnyék jelentéstevő nincsen itt, illetve Préda úgy is kérte, hogy a véleményét továbbítsam. A mi frakciónk örül ennek a jelentésnek, elégedettek vagyunk a 16 kompromisszumos módosítóval is, ezeket támogatni tudjuk. Ezek a módosítók megfelelően kiegyensúlyozottak, és a politikai vonalnak is megfelel. Nem voltak könnyűek a tárgyalások, nyitottak voltunk a bolgár és görög kollégák kéréseinek is, akik egyértelmű álláspontot akartak a bilaterális kérdésekben, de ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy nem görítettünk további akadályokat a tárgyalások útjába. A javaslatok, amelyeket Preda és Makevel asszony nyújtottak be, mint például a hetes módosító, fontosak, ugy, ugyanakkor szerintem megfelelő megfogalmazást tudtunk elérni a kormány és az ellenzék kapcsolata ügyében is. És elégedettek vagyunk abból is, hogy bizonyos kérdésekben egységes álláspontot sikerült kialakítanunk. Újme, SND Árjécsimát kollega. Köszönöm szépen Peterle úrnak. és Hovid kolléga kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Weigel úrnak, ezzel kezdeném. Az elmúlt években én is voltam előadó együtt különböző látogatásokat is lebonyolítottunk. Köszönjük szépen azt, hogy ilyen nagyszerűen együttműködtünk. Minden támogatást megadok majd. A kompromisszumok viszonylag jók. Egy kicsit hosszabb ideig tárgyaltunk ezekről, mint azt vártam, de azért sikerült közös alapot találnunk a megegyezésre, és ügyes lett a megfogalmazás is, sikerült kiküszöbölni a nézeteltéréseket főleg az alkotmányos változásról szóló vitára emlékeztetnék itt. Azt mondtuk, hogy megpróbálunk konszenzust kialakítani, ez a, és a média szabadságáról szóló bekezdés is jól alakult. Az LMBT közösségek kapcsolatos bekezdésben. Sajnálom, hogy nem sikerült egyetértenünk, de most a kompromisszum olyan, amit talán mindenki el tud fogadni. Ami pedig a KBVP-hez való igazítást illeti, egy könnyed megfogalmazást hajtunk jóvá, de mégiscsak üzenet kopja felé. figyelembe vettük azt, amit a barátaink ezzel kapcsolatban elmondtak. Plankovics úr a bevezetőjében azt mondta, hogy nehéz időket élünk, legalábbis a szkopjai események tekintetében. Mindannyian szántunk időt arra, hogy megfelelő választ fogalmazunk meg. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy nem mondjuk semmit, ezt is meg tudom érteni, de nem lenne helyes a parlament részéről így eljárni. Olyan megfogalmazást értünk el, alakítottunk ki, amely a két nagy politikai párt felé Szkopjeben üzen. A politikai párbeszédről teszünk említést, a szocialisták és demokraták, valamint a néppárt is megpróbált jó kapcsolatokat kialakítani az országgal, és reménykedünk abban is, hogy ezek a kapcsolatok folytatódnak. Volt próba arra is, hogy egy kicsit módosítsunk a szövegen, de úgy látom, hogy Weigel úr ennek ellenállt. Ezt mi támogatjuk is, hiszen a szöveg kiegyensúlyozott, és nagyon fontos az, hogy kiegyensúlyozott legyen a szöveg, hogy figyelembe vegye a parlament álláspontját. Végül a 164-esek kapcsolatban két részben fogunk szavazni. Mi további módosításokat szeretünk volna elérni, de ezt nem sikerült. Nem sikerült bevenni a kompromisszumos megoldásba, éppen ezért részekben szavazunk majd. A kompromisszumok a szkopjai változásokra vonatkoznak, a házasság megfogalmazása, valamint a nemzetközi pénzügyi zónák tekintetében remélhetőleg az, ami itt megfogalmazásképpen szerepel, azt mindenki támogatni tudja. Remélhetőleg ezt a szöveget így meg tudjuk szavazni holnap. Szkopjában vannak még kényes kérdések. Jó lenne, ha ezekről itt beszélnénk. akkor, amikor megbeszéljük a csatlakozások kérdését is. Egy sor benchmarkot kell jóvá hagynunk, meg kell beszélnünk, hogy az elkövetkező évben hogyan kívánunk hozzáállni az országhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Havit úr. Igen, hát az látszik, hogy korábban ön volt az előadója ennek a témának. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden szeretnék gratulálni a jelentéskészítőnek. Nagyon sikeres volt, és igazi szakértője az adott térségnek. Macedónia szerintem is több alkalommal járt ebben az országban, továbbra is komoly kihívást jelent a csatlakozási folyamat szempontjából egy kilenc éve jelölt ország, de még mindig a név problémát nem sikerült megoldani Görögországgal, és úgy tűnik, hogy nincs is előre lépés vagy megfelelő erőre haladás a tárgyalásokban, és különböző fejezeteken sem sikerült előre jutni. 16 kompromisszumos javaslat van, módosító van, jelen voltam a tárgyalásokon, és a frakcióm támogatja ezeket. Azt hiszem, hogy a legtöbb területen a politikai stabilitás, a parlamenti folyamatok, sajtószabadság, és így tovább eh, benne vannak, de ezzel együtt Macedónia ugyan nagyon igyekszik, de miután eh, tengerparttal nem rendelkező ország, nem igazán sikerült előre lépni, sem a NATO tagság, sem pedig az uniós tagság tekintetében. Számos komoly nehézség van, bár bizonyos gazdasági növekedés sikerült elérni. Támogatjuk a kompromisszumos eh, módosítókat, de én és a frakcióm úgy eh, látjuk, hogy itten minden államnak a saját feladata, hogy a nemzeti parlamenti folyamatait meghatározza, ezt nem lehet kívülről befolyásolni. Elnök, köszönöm szépen, tanok úr! Most pedig a GUE képviseletében Korefa adom meg a szót. Köszönöm, Κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ συνολικά για το ψήφισμα για την προηγούμενη. Köszönöm szépen. Ami ezt az állásfoglalás tervezetet illeti, szeretnék beszélni, mert korábban nem sikerült. Weigel úr, az ön által javasolt módosítások azt mondják, hogy visszalépés volt jó néhány területen, például a véleménynyilvánítás szabadsága a jogállamiság területén, a média szabadságának területén visszalépés következett be. Ez azt jelenti, hogy a kopenhágai kritériumoknak nem tesznek eleget. De nagyon sok előrelépés történt az elmúlt hónapokban. Politikai kritériumokról beszélek, a név kritériumáról, a jó szomszédi kapcsolatokról. Ezek ellenére az a helyzet, hogy a bizottság, illetve önök mindannyian azt mondják, hogy az adott országnak nem sikerült megfelelő módon előrelépnie. Én azt kérdezném, hogy ez a fajta intézményi akrobatika kinek az érdekét szolgálja? Az Európai Unióban megvannak a csatlakozás kritériumai. Mi van akkor, hogyha a kritériumokat nem tartják be, ha ezeknek nem tesznek eleget? ha egy csatlakozni kívánó ország rosszul teljesít, akkor aláaknázza ez az Európai Uniót, hiszen az adott ország nem lép el előre. Tudjuk, hogy nincs megoldás, de ennek ellenére szeretnének előrelépni azért, hogy a firom előre léphessen, hogy előreléphessen a csatlakozási tárgyalásokban. A kettes kompromisszumos megoldásban arra kérjük a tanácsot, hogy nevezze meg azt a dátumot, amikor az országgal elkezdik a csatlakozási tárgyalásokat. És ezt haladéktalanul meg kell tenni azért, hogy a reform folyamatok dinamikáját ne fékezzük. Tisztelt kollégák, a politikai engedmény intézményi szinten, ha ezzel kapcsolatban kettős mércét alkalmazunk különböző országok különböző érdekei és stratégiái miatt, akkor a stratégiai alapelveket nem veszük figyelembe, és ez aláaknázza az Európai Unió politikáját. Végül, tisztelt kollégák, szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a névvel kapcsolatban folytatott vita nem bilaterális kérdés a Firom és Görögország között, holott nagyon sokan ezt mondják. A kettes és a négyes kompromisszumos indítványban is az áll. Nem, ez egy nemzetközi érdekkörbe tartozó kérdés, és ezért tovább kell erről tárgyalni, mégpedig az ENSZ égisze alatt. A szomszédi viszonya is rosszabbá vált a firomnak néhány szomszédos országgal. A külügyminiszter nálunk Olimposzon azt mondta, egy bizonyos nem megfelelő zászlót lobogtatott, és ez elfogadhatatlan a mi régiónkban mind a tanács, mind pedig a bizottság újra és újra azt nyilatkozta, hogy a jó szomszédi viszony a legfontosabb, és hogy rendkívül fontos megoldani a névkérdést, mégpedig az ENSZ ígisze alatt. Ha az Európai Unió ezt megkerüli, az az ország ügyét sem fogja előrevinni és azt is jelenti, hogy a Firom politikai elitje folytathatja azt a hagyományt, mely a nemzetközi jogot aláaknázza, és nem veszi figyelembe ezek elveit. Köszönöm szépen. asszony. Messzeri csúri a szó. Elnézést, hogy nem voltam itt a jelentős tevő bevezetője során egy másik kompromisszumos ülésen voltam. Hadd mondjam először azt, hogy maga a kompromisszumos ülés érdekes, és ugyanakkor nagyon termékeny szervezés is volt. Gratulálok jelentős tevőnek, hogy e módon is egy jó kompromisszumos szövege szólt létre. Egy dolog, amit, el, amit szeretnék kiemelni, az az, és ez ugye nem az állásfoglalás része, Ám az a puszta tény, hogy a macedón politikai helyzet nagyon lobbanékony, és ez ö, talán érvelhet arra, hogy az egész állásfoglalás ügyét elnapoljuk, amelyet más összefüggésben is felvethetünk. Ám ahogy most a dolgok állnak, úgy a kompromisszszöveg elfogadható szerintünk egy észszerű szöveg, ez különösen a kompromisszumok összességével. Köszönöm, Messzerics kollega. Különösen, hogy ilyen röviden hatékonyan használta fel az idejét. Kérem mindenki tegyen így, maximum két percünk van, hogy legyen időnk ötig lezárni majd Weigel úrnak, és megadva a szót. Tálda úr, köszönöm szépen. El, elnök úr, nagyon röviden fogok fogalmazni. Ivo Weidelnek gratulálok kitűnő munkát végez, végzett, és diplomáciai, szempontból sem volt semmi, amit végrehajtott, tehát sikerült kompromisszumot létrehozni. Aztán a, az elnevezés kérdésében, ami központi témája ennek a, ennek a dossziénak, eléggé kidolgozta a jelentéstevő a témát, én majd emellett fogok szavazni, fontosnak tartom azt ugyanis, hogy ettől függetlenül meg, meg tudjuk nyitni a tárgyalásokat, és mi hamarabb lépni tudjunk, hogy ne ez legyen a sokadik ürügy, a sokadik akadály, akadálya annak, hogy elkezdődhessenek a tárgyalások. A helyzet bonyolult ugyan, de ne feledjük, hogy mi történt a parlamenti munkákkal kapcsolatban, vagy a különböző vádaskodás sokkal kapcsolatban. A telefonos lehallgatós, lehallgatások a központban, illetve hogy mindenek milyen, pontosan mi köze volt ehhez a különböző minisztereknek. Nos, nagyon sok lépés lehet még tenni. És ott van a 14-es pont, ez arról szól, hogy az LGBT közönség, az LGBT közösség felé, illetve a, a roma közösség felé sokkal inkluzívebb politikára van szükség. Ezt Weigli úr kiválóan tárgyalta ki a többi frakcióval. Köszönöm. Köszönöm, Kastaldó úr, mondja az elnök. Most pedig Επίδεος kolléga következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kezdetként. Kezdetként. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy miután ön ugye elnök, elnökli ezt a el, elnökli ezt a szakbizottságot, ezért használja Macedóniának a nemzetközileg elismert elnevezését, mert a Macedónia elnevezés sértő Görögország számára. Ugye nincs megegyezés az elnevezéssel kapcsolatban, és ezt ürügyként használják fel. Nos, valójában nem ezen múlik ennek az országnak, nem ezen múlik az, hogy ezen országgal kapcsolatban elkezdődnek-e a tárgyalások. Ön is nagyon jól tudja, hogy a kopenhágai követelményeket nem tartja be, nem valósítja meg ez az ország. Az ország elnevezése nem csupán a történelem tiszteletben tartása szempontjából fontos, hanem arról is szó van, hogy Görögország számára ez sértő, illetve olyan benyomást kelt ez, mint hogy a Macedónia Görögországnak lenne alávetve, és föl kéne magát szabadítania. Tehát a volt, Macedón, a volt Jugoszláv köztársaságot presszionálni kéne, hogy valamit kezdjen az elnevezés problémával. Görögország, Görögország ebben a kérdésben nem fogadja el a kompromisszumokat. Minden más állítás álszent. Köszönöm szépen. Horvátország Macedónia, a Macedónia köztársaság elnevezést elismeri, és miután én horvát képviselő vagyok, úgy hívom ezt az országot, ahogy orsz- a saját hazám hívja. Συμφωνεί με τις διαπιστώσεις οι οποίες έχουν γίνει από την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. a közös parlamenti bizottság kimondott az EU-firom delegáció. Ez az ország az elmúlt 12 hónapban visszalépések cikketről tett tanúbizonyságot minden fejezetet, illetően a politikai kritérium, a jó szomszédi kapcsolatok, a, a, és a név kérdésében is ilyen visszalépések tapasztalatok. Az Európai Bizottság megállapította, hogy a szólásszabadság, sajtószabadság tekintetében is negatív fejlemények, valamint tapasztalatok, mint a bíróság függetlenségét illetően. Egyre erősebb ben átpolitizáltak a, a demokratikus szervezetek, a médiumokat egy erősében ellenőrzik, és az, a bizony, az, ellen, az ellenzék vezetője, Szájfe úr pedig még nem tért vissza a parlamentbe, tehát bolykottálja azt, és nemrégiben jelentette be, hogy egy árnyék parlamentet és árnyék kormányt szeretne felállítani Hát aztán most néhány szó a jó szomszédjogi kapcsolatokról. A Firom, az a Skopje területi igényeket is megfogalmazni látszik más államokkal kapcsolatban. Újra és újra felmerül a Nagy-Macedónia témája, provokálva Görögországot is, és Bulgáriát is. Mindezek körülmények között a Firom nem kész az Európai Uniós csakságra, még a tárgyalások folytatására sem érett. A módosítók tekintetében a közös ezek közül néhány kompromisszumos módosítót tudunk támogatni, ám egy kérés elfordulnék egy jelentéstevőhöz. Az ötös módosító kapcsán Macedónia nevét törölni kellene a szövegből ezen a, ebben a szakaszban is. Thank you very much, Mr. Kefaloyanis. Now... Köszönöm, Kefaloyanis úr. Most pedig Zabacki úrnak, a konzervatív frakció képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársak! Köszönöm, Nóra, a poszvá a за доклад. Köszönöm szépen, nagyon sok munkát elvégeztek ahhoz, hogy ez a jelentés létrejöjjön, és kompromisszumokat is tettünk, jó magam és a frakcióm a 8-as és a 11-es kompromisszumokról van szó, azért mégiscsak lehetséges volt, hogy a problémát világosabban megfogalmazzuk, mert a javaslataink nem történelmi dolgokra foglalkoznak, és nem a történelmet vizsgáljuk, hanem a dolgok jelenlegi állását, az emberi jogokat a, az adott országban. Itten gyűlölködés kévetődik fel, eh, bizonyos eh, a lakosság egy bizony, a társadalom bizonyos részének nem engedik meg, hogy a saját anyanyelvét használja, és így tovább. Hát ezeket azért mégiscsak jobban ki lehetett volna fejezni, mert hogyha ezt a szőnyeg alá söpörjük, az nem oldja meg a problémát. Ezért azt szeretném javasolni a jelentéstevő kollégának, hogy amikor bilaterális kérdésekről van szó, például a négyes pontban, akkor ezeket külön kerüljenek megfogalmazásra egy külön fejezetben. Ez volt már eleve a javaslatom a 140-es módosítóban. Ez mindenki számára hasznosabb lenne. Köszönöm szépen. Zatvorena lista govornika, imamo još troje govornika. Köszönöm szépen, a hozzászólók listájának a végére értünk, illetve lezártuk a listát. Még hárman vannak, Peti asszony, aztán Kukán úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a Macedónia kérdésével foglalkozom az Európai Parlamenten belül, és fenntartások nélkül támogatom az állásfoglalást és a módosító indítványokat, amelyek azt javasolják, hogy kezdjük meg a csatlakozási tárgyalásokat, mert Macedónia ezt mindenképpen megérdemli, hogy az állásfoglalás is ezt megfogalmazza. Vannak részek, amelyek a gyenge pontokat sorolja fel, amelyekre megoldást kell ö, nyilván találni. Delegációnk amiben éppen ezért én magam is beterjesztettem módosító indítványokat. Szeretnék ö, gratulálni Macedóniának, mert a legkevésbé eladósodott öt országa között van Európának és hogyha figyelembe veszük a tagállamokat és a csatlakozásra váró országokat, ez végül is kitűnő teljesítmény. Ami nagyon fontos, és amiről nem beszéltünk talán eleget, az az, hogy a Macedon kormány ezzel szempontjából az életvételme, a családvételme és a házasság védelme alapvetően fontos. Ami a név kérdéssel kapcsolatos konfliktust illeti, kilenc éve folyamatban van, ez magát a módszertant is megkérdőjelezi, mert maga az a módszer, amivel a tárgyalások folynak, önmagában kudarcot jelent és nem igazán sikerült előbbre lépni, és segíteni Macedóniát az Unió felé vezető úton. A korábbi sikerek, mint például a Horvátország csatlakozása, azokból kellene meríteni oly módon, hogy akadály nélkül megkezdődhessen Macedónia ö, ö, csatlakozása is, és, pár, és a ö, jogszabályok harmonizációjával lehetne megoldani ezt a név problémát. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr! Én tagja vagyok annak a bizottságnak, annak a delegációnak, amely a volt Jugoszláv köztársaság Macedóniával folytatott kapcsolatokkal foglalkozik. Nos, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a különböző nemzetközi normákat figyelembe vegyük, tiszteletben tartsuk itt a különböző kisebbségek, különböző etnikumok jogainak tiszteletben tartására gondolok. Az albánok az albánok kisebbségi helyzetben vannak a szláv lakossággal szemben, és ez a fajta kisebbségi lét jelen van például a telekommunikációs eszközökben, médiában, máshol is. Hogyha kitűzünk egy időpontot, amikor a tárgyalásokat megkezdjük, a csatlakozási tárgyalókatokat ezzel az országgal, akkor csak olyan országgal ülhetünk le, ahol működik a demokrácia. Kilenc évvel ezelőtt terjesztettek elő a csatlakozásuk kére, csatlakozási kérelmüket, de azóta nem sikerült megoldani a név problémát, és egy Görögországgal vannak folyamatos konfliktusban ezzel, ebben a témában. Görögország álláspontja azonban teljesen világos, még kompromisszum is ajánlatunk is volt ezen ország felé. Tehát egy köztes megoldást javasoltunk. Macedónia volt Jugoszláv köztársaság új nevével kapcsolatban, tehát ez, az, ez a jelenleg használatos nemzetközi név, Macedónia volt Jugoszláv köztársaság és a csatlakozási kérelmüket is ezen a néven nyújtották be. Ezt tiszteletben kell tartani, tisztelt elnök úr, hiszen ez van a hivatalos dokumentumokban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kukán úr az utolsó. Köszönöm. Két észrevételem lenne. Először is nézzük a belpolitikai helyzetet. komoly fordulatok történtek az elmúlt hetekben, utána pedig nézzük a fejlődés jövőjét. Nyomon követtem, nyomon követem már régóta, évek óta ennek az országnak a sorsát, fejlődését, és támogatom európai ambíciójukat. Így aztán A jelenlegi, vagy a nemrégiben bekövetkezett politikai változások kicsit összezavartak. Nagyon éles konfrontáció alakult ki az ellenzék és a kormányon lévő párt között. A politikai és demokratikus rendszer alapjai alapjai rendültek meg, és nagyon fontos az is, hogy a polgárok mennyire bíznak ebben a folyamatban. Úgy tűnik, hogy a politikai rendszerben nincs igazi, független ellenőrzési megoldás. Független szervezeteknek kell fölgöngyölíteni az eseményeket és kivizsgálni, hogy mi is történt, de nagyon fontos az is, hogy felelős tegyen az ellenzék is. Arra kérem önök, örök, ő, arra kérem őket, tehát az ellenség, az ellenzéki képviselőt, hogy szélsőséges intézkedéseket ne tegyenek. Ez imént hallottuk, hogy a kopenhágai feltételeknek nem felel meg. Ez az ország nem teljesíti őket. Szeretném elmondani, hogy egy országjelentésről van szó, az Európai Bizottság az ország haladásáról készített egy jelentést, nem először mondta azt a bizottság, hogy teljesíti a kopenhágai feltételeket ez az ország, és azt ajánlják, hogy megkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások. Mi, mint parlament, ezt az álláspontot támogatjuk. Köszönöm el. Now I will give the floor. Köszönöm. Köszönöm. Mielőtt Weigel úr lezárná, még előtte az Európai Bizottság képviselőnek fordjuk. úr, ha jól tudom, szót kívánt kérni. A bizottság Hán biztos úr számára is nagy, sűrűs, komoly feladat ez a dosszié, téma dosszié, reméljük az öt éves ciklus során a bővítési tárgyalások menetét a korábbinál sikeresebben tudják majd folytatni. Köszönöm, elnök úr! Mint tudják talán, Hán biztos úr első, tavaly múlt kedden járt épp először a Firomban, és kifejtette a jelenlegi helyzetre kapcsolatos súlyos EU aggályokat, és minden politikai felet arra sürgetett, hogy konstruktív párbeszédet kezdjenek a parlamenten belül az ország előtt álló prioritás, prioritásokat megoldandó az állampolgárok érdekében, és EU támogatást is ígért azon sikeres missziót követően, amelyet Albániában folytatott a parlament, ehhez hasonlóan ígérve segítséget a politikai párbeszéd kialakításához ma ebben az országban is. Várja a visszajelzést most a biztos úr a filombeli felek válaszát, ajánlatára, és a válaszról majd tájékozhatjuk önöket is. A jelenlegi politikai válság fényében Hán biztos minden tárgyaló felett tájékozott arról, hogy az alapjogok, a sajtószabadság és a jogállamiság a csatlakozási folyamat lényegét alkotják, és visszhangozva a Kukán uráltal ma este megfogalmazott aggályokat, szintén elmondta azt, hogy aggasztja azt, hogy több ezer állampolgárt megfigyelnek a vádak szerint, kérte, hogy a vizsgálatot alaposan folytassák le ezzel az ügyben, és törzsek tiszteletben az ártatlanság véleményét, az átláthatóságot, a bíróságok függetlenségét, és általában hatalmi ágak szétválasztását Ám a nehézségek ellenére rövid hozzászólásomat hadd zárjam azzal, hogy az Európai Bizottság valóban úgy látja, hogy fontos, hogy az EU csatlakozás útján tartsuk ezt az országot. Ha megengedik, eh, azért hozzátenném azt is, hogy ez nem jelenti azt, hogy csökkentenénk a követelményeket, vagy a bizottság ajánlásainak hat éves pályáját nem kísérnek figyelemmel, és ne követelnénk azt, hogy a politikai kritériumokat az ország teljes mértékben teljesítse a tárgyalások folytására. Az Európai Bizottság részéről azt kell mondanom, hogy anélkül azonban, hogy hiteles és világos csatlakozási perspektíva nyílna meg az ország előtt, könnyen összeomolhatnak az eddigi eredmények is. Az eddigi 12 hónap is ezt mutatta, a világos csatlakozási perspektíva nagyon sokat tehet annak érdekében, hogy segítsük az ország tovább lépését. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Now I give the floor. Köszönöm szépen. Most pedig az előadónknak, Weigel úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani azok közül, akik hozzászóltak ez a vitához. Külön köszönöm azoknak, akik képesek voltak visszafogni magukat, a túlzott polemikától tartózkodtak, azért, hogy pozitív legyen a vita. Szeretném elmondani, hogy az én kívánságom az, hogy az egymásra szomszédos államok egymás tiszteletben tartva békében éljenek egymással. Macedónia nyitott, odafigyel Görögország érdekeire. El kell mondanunk, hogy milyen elvárásaink vannak az országgal szemben. És el kell mondanom azt is, hogy szolidárisnak kell lennünk ezzel az országgal szemben, ugyanúgy, mint ahogy más nehéz helyzetben lévő országokkal szemben is szolidaritást tanúsítottunk, például Görögországgal szemben. Majd meglátjuk, hogy hogy alakul a helyzet Görögországban. Kedves kollégák, nagyon fontos megértenünk egymást. Európát a jó szomszédi politikára kell építenünk, és a kölcsönös megértésre. Ez az oka annak, hogy kritikus felhangot, bíráló felhangot ütök meg ebben az anyagban. Bíráljuk azokat a dolgokat Macedóniában, amelyek nem veszik figyelembe a demokratikus kritériumokat, illetve a jogállamiságot. Ez egy olyan fajta jelentés, amelyet mindenképpen jóvá kell hagynunk, és én számítok is az önök támogatására. Nem szeretnék kitérni az önök által beterjesztett különböző javaslatokra, módosító indítványokra, amennyiben csak lehetséges, megpróbáljuk feljavítani a szöveget. Minden esetre úgy gondolom, hogy a mai vita azt bizonyítja, hogy ezt a jelentést támogatni fogják. Természetesen teljes mértékben támogatom azt, hogy konstruktívan áll hozzá a kérdéshez, ahhoz, hogy nyissák meg a csatlakozási tárgyalásokat, illetve hogy oldják meg a név problémáját, kérdését a csatlakozási tárgyalások során. Valószínűleg mi nem tudjuk annyira megérteni, hogy ebben a két országban ezen kérdésben miért annyira frusztráltak. Köszönöm szépen. Nézzük a következő napi rendi pontot. Integráció Koszovóban. Van egy második tervezetünk. A Lunacsek asszony készítette ezt el. Ha jól látom, itt van velünk ma. 2014 Koszova számára nehéz év volt, politikai helyzet alakult ki a júniusi választásokat követően, és ez kihatása volt minden folyamatra. De a parlament és a kormány 2014 második felében előrelépe sikerült néhány jogalkotó javaslatot elfogadni. Február 9-én pedig elkezdődött, újra kezdődött a Pristina-Belgrád párbeszéd is. Sok mindent megtárgyaltak, de azért még sok megoldatlan kérdés is van. Ez látszik a jelentésből is, illetve a módosító indítványokból. 212 módosító indítványt nyújtottak be. 15 kompromisszumos megoldásunk van, ezeket az árnyék előadókkal fogja jóvá hagyni a jelentéstevőnk. És most megadom a szót Lunácsak asszonynak, hogy egy kicsit részletesebben magyarázza el a helyzetet. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, és köszönetemet szeretném kifejezni az összes árnyék jelentéstevének a kitűnő együttműködésre, különösen pedig az újaknak. Vannak, akik régiek, de ismét dolgoznak, és mindenképpen nagyon nagyra értékeltem a velük való együttműködést és azt hiszem, hogy jól sikerült együtt dolgoznunk, és sok kompromisszumot sikerült kialakítanunk, és a kollégáknak, különböző frakciókból származó kollégáknak a módosító indítványait be tudtuk építeni. Ezzel meg tudtuk mutatni azt is, hogy képesek vagyunk az együttműködésre Koszovó kérdésében is. Vannak ugyanakkor még, de el, még előtte még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ami pedig a szolgálatokkal, illetve a fordítókkal kapcsolatos. A munkánk elején két olyan pont volt, ahol nem volt pontos a fordítása az eredeti angol szövegnek. Az első bekezdésben volt egy, ahol az eredeti szöveg azt mondta, hogy üdvözlük a ö, hat hónapos időszakot, és azt, hogy létrejött a közgyűlés, de és franciául pedig az volt, hogy örülünk a ö, parlament megalakulását és az új kormánynak a kinevezését, ami teljesen mást jelent, mert mi azt mondtuk, hogy mi örülünk az időszak lezárására, nem a kormány, tehát azért ez más volt. És egy második dolog is volt, ez pedig az 51-es módosítóban volt, Jens Nilsson mondta, a GUE részéről, és az pedig, most nem tudom, hogy pontosan svéd volt az eredeti vagy nem, de angolul az volt, hogy pár hangsúlyozza, hogy megoldást kell találni, holott e, e, eredetileg az volt, hogy is tehát jó lenne, hogy vigyázzanak, hogy ugye angolul az oldó és az olszó nem ugyanazt itt, mert egészen más lesz a jelentése, úgyhogy ezt kérném, hogy ezeket nézzék meg, hogy az összes nyelvi változat valóban ö, megfeleljen az eredetinek. De most a tartalmi kérdésekről szeretnék beszélni. Én nagyra értékeltem az együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel, és különösen szeretném elmondani, hogy Koszovóra vonatkozóan itt a házban is vannak olyan tagok, közszakbizottsági tagok is, akik nem támogatják az állás, a többségi álláspontot, és vannak, akkor a függetlenségét, hogy ez önálló állam, köztársaság Tehát elég sok módosító indítványt kaptunk olyan tagoktól, akik nem támogatják ezt a folyamat, és azt mondják, hogy ne tárgyaljunk a, az országgal, ne tárgyaljunk az állammal, és a 1944-es ENSZ határozata kapcsán. Ezeket nem tudtam bevenni, a, és egyébként a szavazólista is nemes szavazásnak javasolja ezt. Ez nem egy olyan kérdés, amit én, amire én kompromisszumot tudok találni. És ez nem csak az én álláspontom, hanem a parlamentnek is ez volt az álláspontja a múltban is, amikor először 2010-ben készítettem jelentést. Tehát remélem, hogy hasonló lesz a szavazás, akik azt mondják, hogy ne ismerjük el, és a, tehát remélem, hogy majd holnap ez a szavazáskor megoldódik. Ami pedig a magukat az egyéb kérdéseket illeti, ahol sikerült kompromisszumot elérni, az előrelépés, ami történt Koszovóban bizonyos területeken, de ugyanakkor kritizáljuk azokat is, ahol az elmúlt hat hónapban sem történt előrelépés. Őrülünk annak, hogy a párbeszéd újra megindult, és úgy tűnik, hogy ez egy jó munkát végeztek. Megvizsgáltam a koszovói helyzetet is hogyan javult, illetve hogy mi az, amire még szükség van ahhoz, hogy valóban előrelépést ismerhessünk el. Sajnáljuk, hogy a korrupció és a szervezett bűnözés még mindig nagyon elterjedt. Azt is kérjük ugyanakkor az Európai Uniótól, hogy lépjen tovább, és ahogy már említett, említettük, hogy ez problémát jelent a koszovói állampolgárok számára, és nem csak úgy, ahogy mi beszélünk erről politikai szinten, hanem azok, akik például az Eurovíziós dalfesztivált nézik, és nagyon sok fiatal szeretne részt venni, koszovói művészek nem vehetnek részt, mert az európai távközlési szövetség nem ismeri el őket, vagy például a FIFA, vagy a, nem tudnak a fotball mérkőzéseken részt venni. Tehát itten a koszovói állampolgárok úgy érzik, hogy őket kizárják. A Koszovó az egyetlen ország a térségben, ahol az állampolgárok még mindig nem utazhatnak három hónapos időtartalomra szabadon, az Unióba. A vízumliberalizálást már kértük, parlamentet, illetve a kormányt, hogy lépjenek tovább e, a jogi csomaggal, de azt is kérjük, hogy az Európai Unió, a bizottság és a tanács ugyancsak lépjen annak érdekében, hogy a koszovói állampolgárok is szabadon tudjanak utazni. Meggyőződésem, hogyha a vízumliberalizálás megtörténne, akkor nem lenne annyi koszovói, aki elhagyja az országot. Lehetővé tenni számukra, hogy eljöjjenek az Unióba, visszahazautazzanak, ugyanúgy, hogy a többi ország állampolgára is a térségből lesz teszik. Egyetlen egy ország sincs olyan, amelyik tömegesen elvándoroltak volna a vízumliberalizációt követően. Néhány ilyen pont van, nem mindegyiken tudok most végigmenni. Beszéltünk azokról a vizsgálatokról is, amik a korrupciós vádakkal kapcsolatban a Julex szintjén történtek, de a Julex nagyon komoly munkát végzett a Koszovóban, és reméljük, hogy tisztázódni fog ez az állítások, és a Julex tovább fog tudni dolgozni. Ami az illegális koszovói, állampolgár, a koszovói állampolgárok illegális bevándorlását illeti, Szerbián, Magyarországon, Ausztrálián, Németországon keresztül. Itt is van egy szóbeli módosító indítvány, amit holnap szeretnék benyújtani mind a szerbiai, mind a koszovói jelentéshez, és a kollega nőm McAllister asszony önhöz fogok fordulni majd, hogy beszéljünk, és holnap ezt a szerb jelentéshez is hozzá szeretném tenni. Tehát fontos, hogy a hatóságok fellépjenek, hogy felszámolják a bűnözői hálózatokat, amelyek illegális bevándorlókat csempésznek az uniós területére. Tehát ez az, amit holnap majd be kívánok terjeszteni. További kérdések emberjogi ügyek és a kisebbségi jogok. Látunk előrelépést egyes etnikai kisebbségek tekintetében, különösen a koszovói szerbek esetében, de ugyanakkor azt is kérik a koszovói szerbek is, a koszovói intézményekkel együttműködve dolgozzanak a közösségekben. Továbbra is látunk problémát a roma lakosság esetében, ott még sok minden tennivaló van, Elismerjük az MLBT-k jogaival kapcsolatos előrelépést is. Múlt évben már volt ezzel kapcsolatban egy konferencia. A nők helyzetével, jogával kapcsolatban sajnálatos, hogy a 21 miniszter között egyetlen nő sincsen. Ez nincs ugyan benne a jelentésben, de remélem, hogy a parlament a jövőben tenni fog ennek érdekében, és valami kvótát állapít meg nem a kormány esetében is, nem csak a pártoknál. És végül még egy utolsó dolog, Szeretnék néhány kollégához fordulni, mert vannak, akiknek a módosító indítványai egyszerűen nem igazán érthetőek. meg fogom önöket keresni, hogy ellenőrizzem például a julex és a korrupciós vádak ügye, a 141-es módosító azt mondja, hogy problémák voltak, a tehát itt vannak olyan dolgok, amiket szeretnék tisztázni és pontosítani. Tehát remélhetőleg jó szavazás lesz holnap, és a jövőben is szeretnék önökkel együttműködni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Luna asszony, és várjuk a magas szintű tárgyalásokat a jelentéstevő és a másik jelentéstevő között. No, no, no, no, no, no. Austria. Austria, I'm sorry. Speak German, sorry. Uh, I see that two countries divided by a common language. Két, két ország, amelyet egy közös nyelv választ el. Piccolo urat nem látom. Így aztán a koszovói delegáció elnökeként ő nem beszél, de akkor lépjünk tovább. Aleptuszon úr viszont a néppárt járnyék előadóként szót kért. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdem, hogy megköszönöm a csekasszonynak a jelentést. Szerintem jó. És a további európai integráció mellett törlányzsát ám szól, azokról a kihívásokról is, amelyekkel Európuszomnak szembe kell néznie. Ezeket világosan az jelentés, aztán jobb javaslatokat is megfogalmaz, például a vállalati környezetjavítását, a tulajdonjogok megre vonatkozó rendszabályok működésének fontosságát, az, hogy átláthatóbb legyen az ingatlan nyilvántartás, illetve ingatlan vagyon rendezése, fontos, hogy az emberek betartsák a törvényeket, és jobban felhasználják a, a beépített területeket, tehát mind a két célnak érvényesülnek el. Aztán a reformok végrehajtásáról is említést tesz a szöveg, a reformok kapacitás, kapacitásról is, ez fontos a koszovói hatóság számára, talán ez jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért jelentős és fontos, hogy a jelentés kiemelje. A stabilizációs és társulási megállapodás nagyon fontos Koszovó számára, nagyon nagy előrelépés a gazdaság szempontjából is. felbecsülhetetlen fontosságú a szöveg említése szerről, ezt üdvözlöm. Végül a jelentés foglalkozik még egy kérdéssel, nagyon helyén valóan és jól, azzal a vizsgálattal, amely a korrupciós vádakról merültek fel az EULEX körében. Fontos, hogy ez a vizsgálat megfelelően, megfelelően folyanak. Én magam is jártam Pristinában az év elején, figyelemmel kísérve a helyi fejleményeket, és hangsúlyozva az, hogy kötelező, hogy a Magrini asszony által kinevezett szakértő egy teljes körüljelentést írhasson amely, egyáltalán, amely nem részrehajló. Ez, ez egy bizalmi kérdés is az EU szempontjából, nem csak Koszovó kapcsán, ez egy feltétlenül egy, egy presztis kérdés is, a jó hírnév forog fenn, forog kockán, ezért, hogy egy mérható, teljes körű vizsgálat kerüljön végrehajtásra, pontosan megállapítva ki mit tett, hol történt hiba, ki miért visel felelősséget. Köszönöm tehát csak azt, hogy még egyszer nagyszerű munka, nagyszerű jelentés. Köszönöm. Halálkuszon úr, most pedig kedves kollégának adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm. én is mindent a jelentéstevőnek. Az a tény, hogy kompromisszumokat sikerült megkötni, azt jelenti, hogy a mi álláspontjaink is közeledtek, és azt hiszem, hogy a jelentés kiegyensúlyozott lett. Főleg néhány olyan kérdésben, amik a jelentés gerincét adják, például abban a témában, hogy mi hamarabb elkezdődjenek a reformok, a jogállamiság hangsúlyozása, igazságügy, a, a szervezett bűnözés elleni harc, illetve a korrupció elleni harc, illetve fontos az igazság szolgáltatásban a bírák, illetve az ügyészek függetlensége, pártatlansága. Aztán a különböző korrupciós vádakról is beszéltünk. Rendkívül fontosnak tartom itt az átláthatóságot, ez egy jogos kérés a parlament részéről, és ez azt hiszem, hogy megfelelően tükröződik a jelentésben. Végül Lunacek asszony, azt kell mondjam, hogy nem tudom támogatni azokat a módosítókat, amelyek ennek az országnak a nem elismerésével kapcsolatosak. Köszönöm szépen, Pancériul Dambacki úr következik most az ECR részéről. Köszönöm. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm. Csak uh, csatlakozni uh, tudok azokhoz a szavakhoz, amelyek elhangzottak Lunacek asszony részéről, illetve a módosító indítványokat, amiket javasoltak a kompromisszumok, Természetesen figyelembe vették mindazt, amiket javasoltunk, úgyhogy mi nagyon elégedettek vagyunk az elvégzett munkával. Természetesen Koszovónak még nagyon sok erőfeszítést kell tennie, vannak eléggé megalapozott kritikák is a kollégák részéről, de a jelentés a kompromisszumokkal nagyon jól mutatják, hogy milyen a tényleges helyzet ebben az országban. Még egyszer gratulálok Lunacek asszonynak, köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm szépen. Votmant asszony következik. Mr. President, and, um, first... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, Lunácsek asszonynak mondok köszönetet ezért a jó kiegyensúlyozott Koszovóról szóló jelentésért. Beszélt eh, különböző kérdésekről, de ezekről az eredeti tervezetben jelentek meg. A saját kézjegyünket szeretnénk rajta az anyagon, több mint 200 módosító indítványt nyújtottak be ezért Eh, hiszen a kollégák különböző kérdéseket szeretek volna hangsúlyozni. A legtöbb aggályunkat azonban eloszlatják a kompromisszumok, és ezért az előadónak köszönetet is mondok. Viszont eh, szeretnék néhány agályos kérdést jelezni. Először is az a jelzés, hogy eh, az EU-nak jeleznie kell, hogy gazdaságilag élhető, tehát gazdaságilag megvalósítható folyamatokról van szükség van az országban. Hát itt nagyon világosan a bizottsági elnök neve nem szerepel. Szeretnék megemlíteni a szerb kisebbségeket. Ő, nekik tudniuk kell vállalniuk a felelősségeket, kötelezettségeket is. Valamint emellett a bírák és ügyészek függetlenségét is biztosítani kell negyedsorban. Átfogó vizsgálatra van szükség a korrupciós vádakkal kapcsolatban, amelyeket az EULEX-re vonatkozóan megfogalmaztak. Végül az ember kereskedelemmel, ember cserpészettel foglalkozó bűnöző szervezeteket kell felgöngyölni. Nagyon Örülök, hogy bejelenthetem, hogy az ALDE frakció meg fogja szavazni ezt a jelentést. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen hogy asszonynak, most pedig Kasszandó úr kap szót. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom én is a kollégákhoz. Gratulálok én és Lunacek asszonynak, kiváló munkát végzett, nagyon jó kompromisszumos megállapodások születtek, sikerült a különböző frakcióból érkező kollégák véleményét közelíteni. A fegyverkereskedelem, illetve a koszovói hatóságok és a tagállami hatóságok együttműködésének a kérdéseit emelném ki, ezek voltak nagyon fontos témák. Aztán egyetértek azokkal, akik kérdőjeleket fogalmaztak meg a tízes ponttal kapcsolatban, ez az EULEX misszió. Ugye eddig ez volt az Unió legköltségesebb, legnagyobb volumenű missziója. Fölmerül a kérdést, hogy mennyire vagyunk szavahihetőek a külvilág számára, illetve a tagjelölt országok számára. Hát jó lenne, hogy egy igazi kompromisszumot, jó lenne, hogy igazán el tudnák magunkat kötelezni. Sokszor azért vannak ennek az ügynek sötét bugyrai is, ezeket kéne megvilágítani. És azt hiszem, hogy ezt a jelentést megfelelően pozitív hozzáállással és diplomatikus megközelítéssel alakította ki. Lunacek asszony köszönet, köszönetet mondok érte. Köszönöm. Söprát kolléga következik, parancsolja. Si, monsieur le président, je voudrais remercier d'abord... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Lunacek asszonynak a munkájáért, azzal együtt, hogy nem teljesen értek együtt a, egyet az ő következtetésével. Három elem van, ami fontosnak tűnik és ami ellene szól ennek a koszovói integrációs folyamatnak. Öt uniós tagállam van, amelyik ellenzi Koszovó függetlenségének az elismerését, tehát hogy lehet az integrációs folyamatot támogatni, hogyha már a függetlenségében sem tudunk megegyezni. Továbbá azt is látni kell, hogy itt egy etnikai tisztogatást hajtottak végre, 2004-ig a gorányai cigányok és másokból csak 12 ezeren mehettek vissza, és mindez nem szerepel a jelentésben. A harmadik aspektus pedig a bűnözési aspektus. Mindenki tudja, hogy Koszovó a melegágya a nemzetközi bűnözésnek, a kábítószer csempészésnek, az ember csempészésnek, emberkereskedelemnek, és integrálni ezt Európába, ez azt jelenti, hogy felerősítenénk a nemzetközi bűnözést is, ami az Európai Uniót is intézi. Természetesen mindezen okok miatt ellenezzük ezt a logikát, amit a jelentés követ, még akkor is, hogyha Luna csak az, hogy komoly munkáját üdvözlöm, de nem tudom osztani az ő végkövetkeztetéseit. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Euh, kollega McAllister, bitteschön. Köszönöm szépen, McAllister kolléga, tessék. Köszönöm, elnök úr. Egy olyan témával szeretnék foglalkozni, a két héttel ezelőtt találkoztam Mitrovicában, Koszovóban, Pristinában, az pedig a hatalmas kivándorlási hullám Franciaországba, Ausztriába, Németországba különösen irányulnak ezek. A politikai megbeszélések során világosabb vált az, hogy világosan megragadhatók az okok. Szegénység, munkanélküliség, egyre növekvő megélhetési költségek, és, és egyfajta reményt, rejtőben levő reménytelenség a társadalomban. Ebben az a tragikus, hogy nagyon sok koszovói Európában menedékjogot kér, és olyan híreket kapnak, amelyeket szándékosan az interneten és az utcán terjesztenek embercsempészek, és ez tragikus dolog, az a koszovói elhiszi ezeket, neki indul az útnak, menedékjogot benyújtva, anélkül, hogy reménye lenne erre, hanem ezt nem tudják. És, és emberkereskedők kezére jutnak ezek az emberek az elnökasszony hivatalosan felhívta az állampolgárokat, maradjanak otthon, tájékoztatta a miniszterelnök is ezekről, hogy, hogy és lépéseket tettek a hazatérők integrálására. Az Európai Unió meg kell tegye mindent annak érdekében, hogy meggyőzítse a hazatelepítés sikerét. Fontos, hogy helyben is tájékoztassák a, a hogy a, hogy a menedék jogot nem kaphatják, mert nincs esélyük megkapni, és az is igaz, amit azt, hogy mondott, végső soron az dönt, hogy Koszovó kap-e gazdasági perspektívát, vagy sem. Versenyképesebbé kell tenni az országot külföldi beruházásokra van szükség, amelyek csak a, a tervezési biztonság esetében jönnek majd csak ide, és a szervezett bűnözésnek véget kell vetni. Ezzel keményen harcolni kell, és ehhez pedig a Pristina régiónak nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm, McAllister kollega. A kritikus fontosságú akut problémát arra mutatott rá, amely az elmúlt hetekben vetődött fel, és mutatja, milyen fontos a társadalmi helyzet, a szociális helyzet javítása, az körülmények javítása, mennyire fontos a hosszú állampolgárok számára, és milyen kihatási vannak ennek Európa egészére. Most pedig a delegáció vezetőnek adom meg a szót, Picula úrnak, a képen most futott be, és aztán az Európai Bizottságot illeti a szó, és végül azt asszony élhet zárszóval, osztrák képviselőtársunk. Hvala lijepo gospodine <clears throat> predsjedavajući. Ja bih svakako pozdravio ovaj izvještaj. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök ennek a jelentésnek. Üdvözlöm azt. Ne felejtjük, hogy ennek a dokumentumnak tükröznie kell azt, hogy eh, milyen momentumok történtek az elmúlt hónapokban, a migrációra gondolok természetesen, nagyon nehéz a helyzet. Az Európai Parlament megfelelően reagált Csek asszony jelentésén keresztül az európai újságok címlapján szerepelt az, ami a koszovói migránsokkal történt. Sokszor sajnos a koszovói hatóságok is túl lassan reagálnak, nagyon sokáig tartott a kormány felállítása, de ez következménye annak is, hogy nincs megfelelő jövőképe a koszovóinak, koszovóiaknak, ez egyfajta pessimizmushoz vezethet, ezt nem csak a fiatalok élik meg Koszovóban, hanem mások is. De a fiatalok számára ez különösen súlyos, hiszen ők a Koszovon belüli esélyeiket is elég sötéten látják. A, a bővítési politikával kapcsolatos nyilatkozatok is negatívan befolyásolhatják ezt az érzetet ezzel kapcsolatban gondolom, hogy nem szabad nyilatkozatokat tenni, olyan nyilatkozatokat, amelyek befolyásolhatják a bővítési tárgyalások jövőjét. Nos, a frakciónk megpróbál valamit hozzátenni ehhez, és szeretnénk, hogyha a régióban a helyzet javulna, még nagyon sok a kihívás. Köszönöm szépen. Elnök úr, mondja az Európai Bizottság képviselője. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy támogatták a jelentésünket, illetve dokumentumunkat, ajánlásunkat Koszovóval kapcsolatban. Az elmúlt évek során nagyon támogató volt a parlament viselkedés, és reméljük, hogy a jövőben is így marad ez. Azról szeretnék most beszélni, hogy a stabilizációs megállapodásra most hol tartunk Koszovóval kapcsolatban. Július 25-én kezdtük meg ennek a megállapodásnak a tárgyalását, és fontosnak tartom azt, hogy ez egy átfogó megállapodás legyen, és minden kulcs területre vonatkozzon, hasonlóan a régióban kötött egyéb megállapodásokhoz 22 európai hivatalos nyelvre, plusz albánra és szervre kellett lefordítani a megállapodást, utána, és ezt követi a különböző jogi ellenőrzés, és márciusig kell ezt megtenni, és aztán áprilisban, a biz, áprilisig megvizsgálja a bizottság beérkező dokumentumokat, és ezt májusban a tanácsnak továbbítja a szerződés 218, 218-as cikkét alkalmazzuk, itt a parlamentnek hozzájárulási jogköre van, és amennyiben Koszovó is egyetért ezzel a megállapodással, akkor azt eljutatjuk majd a par- az Európai Parlamentnek hozzájárulási joggal. Hogyha ezt 2016-ig meg akarjuk valósítani, akkor nagyon komoly együtt működésre van szükség. Hogyha a megállapodás csak az EU-ra vonatkozik, tehát a tagállamoknak nem kell azokat ratifikálni, akkor, amint ez megvalósul, azonnal hatályba lép ez a megállapodás, és ez jót tesz Koszovónak, és azt hiszem, hogy ez egy komoly előrelépés a koszovói EU-s csatlakozás útján. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Morgyu. Köszönöm szépen, Morgyu úr. Tudatában vagyunk annak, hogy mennyire fontos ez a fajta szerződéses kapcsolat, és hogy az alkalmazás is mennyire fontos, és bátorít az üzemet. Lonácsákat asszonynak adok szót, hogy zárja le a kérdést. Először is, elnök úr, az Első felszólalásomban elmondottat korrigálnám. A koszovai kormányban két női tag van, ezt nem említettem meg, két női miniszter az államügyi, valamint a, az egyik minisztere, ismerem őket, de elfelejtette megemlíteni őket. 21-ből két nő ez nem elég. Jegyzőkönyvben mondanám, hogy korrigálják. Nem igaz, hogy nincs nő a koszovai kormányban, mert ketten vannak. Köszönöm szépen mindenkinek, az árnyék jelentéstevőknek, hogy támogatják ezt a jelentést. Köszönöm, hogy támogatják Koszovó integrációs folyamatát is, remélhetőleg holnap is ennek megfelelően szavaznak. Általában véve köszönetet mondok, csak hiszen kérdéseket nem intéztek hozzám. Mekáliszer úr világosan kimondta azt, amit én is szeretem volna ezzel a szóbeli módosítással. Itt emberkereskedőkről van szó, akik híreket terjesztenek valótlan állítások ezek. A jelentésnek világosá kell tennie, hogy mi a helyzet ebben az ügyben. Modjú úrnak, a bizottságtól köszönöm, amit elmondott. remélhetőleg nagyon hamar alkalmazni fogjuk majd ezt. Most pedig franciájára váltok, hogy Sopra úrnak reagáljak, mert egyetértünk, nem, nem osztjuk egymás álláspontját, de szeretnék három dolgot elmondani, arra reagálva, amit ön elmondott. Ön először is azt mondja, hogy nem követi az integráció logikáját. Sajnálom, hogy ön is, az ön pártja és mások a parlamentben nem veszik figyelembe azt, hogy valamennyi Balkán, nyugat-balkáni ország integrációja az a béke projekt Európa számára, mert mindig ott voltak háborúk, és nem akarunk, és nem lehet, hogy ismételten háborúk legyenek ott. Ez nem nekem, és nem csak nekem, hanem a parlament számára ez egy béke folyamat, és ezért fontos, ezért fontos ezt végigvinni. A második dolog, ön az etnikai tisztogatásokról beszél, hogy igen, voltak, de voltak albán részről is bűncselekmények. De az, éppen ez az oka, hogy a koszovói albánok miért döntöttek úgy, hogy küzdenek fegyver nélkül, majd fegyveresen, mert a Milosevic rendszere idézte ezt elő. Nem a mostani Szerbia, hanem Milosevicnek, a, amelyik etikai tisztogatást hajtott végre a koszovói szerbeknél, és több évig tartott. Ezért nagyon sokan el is mentek. Ezért volt a Nemzetközi Európai Büntetőbíróság egyértelműen kimondta, hogy a függetlenségi nyilatkozata Koszovónak az nincs ellentétben a nemzetközi joggal. És a harmadik dolog, hogy eh, ha Koszovó, mint Koszovó, mint a bűnözés melegágya, igen, van bűnözés és szervezett bűnözés Koszovóban is de valamennyi országban, a régióban, sőt a saját országainkban is. Igen, vannak bűnözői hálózatok a mi hazánkban, országainkban is. Nem csak a sajátomról beszélem, Franciaországot nem ismerem nagyon jól, de Ausztriát igen. Szerdán kezdődik Ausztriában egy nagy vizsgálat az Európa az osztrák parlamentben a ö, bűnöző hálózatokkal, bankokkal, mert nagyon sok bank is jelen volt a balkáni országokban. Ezért azt mondom a jelentés, hogy igen, vannak kritikák, nem tettek eleget az elmúlt években, hogy fellépjenek ezen bűnözések ellen. De ez nem csak Koszovót érinti, hanem más országokat is, vagy vannak koszovóiak, akik érintettek ebben, de az Európai Uniós más országok is is. Valamennyi országnak fel kell lépni ezzel. Köszönöm. Very much, Madam Lund. Köszönöm szépen, a asszony, hogy összefoglalta a jelentésével kapcsolatos jelentést, mennek tárgyi progresszia, a Koszovó előlépése az eu felé. ez a helyes napi pontokat is befejeztük, menjünk tovább 8-as, Szerbia 2004 es országjelentése, hagyták emlékeztessem önöket arról, hogy Szerbia a tárgyalás folyamatát 2011. januárjában nyitotta meg, és a szűrési vizsgáló eljárás ezében folyt. Egyetlen fejezetet sem jutottak még meg. Február 9-én a Belgrád Pristina párbeszéd újra indult magas szinten, és végül a két miniszterelnök megállapodásra jutott a bíróságok ügyében. Történtek előrépések tavaly, ám sok kihívás maradt, például a szólásszabadság ügye, sajtószabadság, a bíróság függetlenségének erősítése, a reform végrehajtása, valamint a pristinai megállapodások végrehajtása. A Szerbiát májusban sújtó árvizek további negatív hatást gyakoroltak a gazdaságra. David a kollégánk által készített jelentés 222 módosítót nyitottak be erre képviselőtársaink az árnyékeladókkal együtt. 22 kompromisszumos módosítóban sikerült megállapodni, ezek ott vannak a dossziéban annak előtt. Most megadom a szót meg először úrnak, hogy mutassa be jelentését. David parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Koszovóban és Szerbiában múlt héten jártam, és többek között találkoztam Belgrádban Nikolics elnökkel, Vucic miniszterelnökkel, Idajcic külügyminiszterrel, valamint ellenzéki pártok vezetőivel, meg civil társadalmi emberekkel. Sok, nagyon sok dolgot hallottam és láttam, amely arra utal, hogy jó úton járunk ezzel a jelentéssel. Ahogy Plenkovics úr az imént elmondta, 222 módosított terjesztettek be a szerbiai állásfoglással kapcsolatban, és Szerbia 10 módosítóval legyőzte Koszovót. De Császtonakkal pontosabban Ivo Weigel-lel nem tudunk versenyezni, mert az ő macedoni jelentése 300 módosítót kapott. A benyújtott módosítók többsége a kisebbségi jogok fontos témával foglalkozik. Aztán sok módosító a koszovói helyzet normalizálásáról, a külpolitikáról, regionális működésről, sajtószabadságról szól. Szeretném kiemelni, hogy nagyon jó sikerült gyümölcsöző találkozónk volt Strasbourgban két héttel ezelőtt az árnyék előadókkal, ahol megállapodtunk abban, hogy az állásfoglalást a lehető legrövidebbre, ám ütősebb formájuk. Az egyes módosítókban az egyes kétoldalú témákat nem akartuk felhozni, meg konkrét eseteket sem szeretnénk megnevezni. Végül megállapodtunk abban, hogy 21 kompromisszumos szöveg alakul ki, amelyet néhány órára kaptak meg önök. Számunkra fontos volt, hogy hangsúlyozzuk, hogy először a legfontosabb témák kerüljön napirendre, például a jogállamiság, gazdasági irányítás, kormányzás, a közigazgatás reformja és Belgrád és Pristina közötti viszony rendezése legyenek az első napirendi kérdések. Ezek fontossága a kompromisszumban is megjelenik. A jószaszmai kapcsolatok fontosságát húzzuk alá, illetve még egyszer aláhúzzuk a Koszovóval való viszony rendezésének fontosságát. Szerbia külpolitikájában a fontosabb erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy az európai külös biztonságpolitikához igazodjanak a független állami hatóságok, például az ombudsman hivatalának fontosságát aláhúzok, valamint azt, hogy a sajtószabadság és a szólásszabadság alapvető sajátságai a demokráciának. A kisebbségi jogokat pedig támogatni, védeni és végrehajtani kell a szertársadalom minden szintjén és fórumán. Ugyanakkor figyelembe vettük azt is, hogy szerben nagyon fontos jogokat fogadott el a sajtó, a munkajog, a privatizáció, a csőtörvény és a whistleblowerek védelmében, ezek nagyon fontos előrelépések. Egészében azt remélem, hogy ez egy kiegyensúlyozott, realista és méltányos állásfoglalásként kerül elfogadásra. Szeretném arra bátorítani a szerb hatóságot és a szerb parlamentet, valamint a szerb civil társadalmat, hogy továbbra is maradjanak az európai pályán. Ahogy az első megbeszélésről elmondtam e körben. Úgy gondolom, hogy 2015 kell legyen az első fejezet megnyitásának éve, annál is inkább, mert a technikai screening jövő hónapban lezárul. Szeretném megköszönni az árnyék előadók részéről a jó együttműködést. Szerintem jó eredménye jutottunk. Nagyon köszönöm az AFET és a Néppárt titkárságának a támogatást és várom hozzászólásaikat, kérdéseiket. Köszönöm. Very much, David. Köszönöm szépen, David. Most pedig Edward Kukannak adok szót, mert ő a szerb delegáció vezető. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hogy ilyen jó állásfoglalást alkotott meg a szöveg jó, kiegyensúlyozott, és objektíven tükrözi azt, hogy Szerbia milyen módon lépett előre. A jelentéstevő is elmondta, hogy realista jelentést kell megalkotnunk Szerbiáról, mely hangsúlyozza, hogy az első fejezetek témájában szorgalmazni kellene ezek megnyitását ezért örülünk annak, hogy ez be is került a szövegbe egy kompromisszumos megoldás révén, ezt teljes mértékben támogatom. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy hangsúlyozni kell azt is, hogy mennyire fontos az igazságügy függetlensége, pártatlansága, valamint a jogállamiság. Oda kell figyelnünk arra, hogy ezeken a területeken milyen előrelépés születik felhívnám a figyelmüket az olyan módosítókra, amelyek az ombudsmani hivatal függetlenségével kapcsolatosak. Ennek a függetlenségét a közelmúltban megkérdőjelezték. Más jelentések kapcsán is, amelyeket ma beszélünk meg, láttam a módosító indítványokban, hogy megjelennek bizonyos bilaterális kérdések. Véleményem szerint azért óvatosan kell elbánnunk az ilyesfajta módosító indítványokkal, oda kell figyelni a kisebbségi kérdésekre, viszont a kisebbség kérdése mindig rendkívül kényes, ezért általánosabban kellene fogalmaznunk ilyen témában. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Megadom a szót Fajon asszonynak, az árnyék jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, szlovénul fogok felszólalni, elnök úr. Először is gratulálok a jelentéstevőnek a jó munkáért. Nagyon jól együttműködtünk véleményem szerint. Sok módosító indítványt nyújtottak be, és ez tovább bizonyítja azt, hogy a bővítési politika az Európai Parlamentben kiemelt szerepet kap. Kollégáim módosító indítványai főleg a reformok végrehajtására vonatkoznak. Arra összpontosítanak, hogy a Koszovóval való kapcsolatokat is normalizálni kell. Sokan elmondták, hogy aggódnak a média szabadságáért. Mi a kisebbségek és az érzékeny, a sérülékeny csoportok védelmére is összpontosítunk az anyagban. És a korrupcióban, mint a bűn, szervezet bűnözés elleni küzdelemre szólítjuk fel az országot. Van egy szóbeli módosítás is, az átláthatóság hiányára vonatkozóan a pártok finanszírozása kapcsán. Az omutmani hivatalnak is átláthatóbbnak kell lennie. A következőket kérjük az uniós csatlakozással kapcsolatos tárgyalások nagyon átláthatóak kell, hogy legyenek. A belgrádi kormányt arra kérjük, hogy a nagy nyilvánosság előtt nyissa meg a kaput ezen a téren. A közvéleménynek tudnia kell, hogy mi zajlik ezen a téren, tájékoztatni kell őket. Szerbiának a szomszédos országokkal is együtt kell működnie, hiszen határmenti régiókat kell létrehozni. A regionális együttműködés szempontjából is fontos. Ez a REKUM kezdeményezést is támogatjuk. Elmondanám, hogy ennek kapcsán Szerbia jelentősen előrelépett. Európa párti országról van szó, és üdvözöljük azt, hogy folytatják a párbeszédet, hogy Koszovó és Belgrád között a kapcsolat normalizálódjon. Mogherini főképviselő asszony is ellátogatott oda. Az igazságügyel kapcsolatban megállapodás született, és ez fontos lépés, hiszen ez tovább normalizálja majd a kapcsolatokat. Önök is tudják, hogy azt kérjük, hogy a tárgyalást a lehető leghamarabb kezdjék el, nagyon fontos 23, illetve 24-es fejezet témájában is. Tekintettel arra, hogy Szebjának mik a tervei, elmondhatom, hogy ellátogattak, a miniszterelnök, Vucsis miniszterelnök ellátogatott hozzánk. Szlovénia nagyon fontos partnere Szerbiának. és egy kapocs is az Európai Unió felé, hiszen Szerbia legszorosabb kapcsolata vagyunk az EU-val. Remélhetőleg ez a mai jelentés tovább motiválja a Szerbiát, hogy megtegye mindentől telhetőt. Köszönöm szépen, Tanya. Most pedig Tenok úr kap szót. Köszönöm szépen. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak a jelentés készítőnek, David McAllisternek, a nagyon átfogó és jól elkészített jelentéséhez ebben a nagyon fontos ügyben, aminek nagyon különböző arculatai vannak. Szerbia az egyik fontos régió, és elmondhatom olyanként, aki több éve foglalkozik ezzel, hogy egyes külpolitikai kérdésekben is, például a, az uniós szankciós rendszerről való szétválasztás, és más kérdések is, mint például a kisebbségi jogok és az átláthatóság igénye, a tisztességes helyrehozatal, a háború alatti kártérítések, ezek mind nagyon jól szerepelnek a jelentésben, és a kompromisszumos módosítókban is. Hasonlóképpen más országokhoz, amelyek ugyancsak jelent országok, a Montenegro például, ahol én vagyok jelentő, a szervezet bűnözés, korrupció elleni fellépés az elsődleges prioritások között van, és az üzleti légkör kérdése, valamint fontos a párbeszéd folytatása Pristinával. Megradom ezt az alkalmat ismételten, hogy elmondjam, hogy több olyan vállalat van, amelyek Szerbiában működnek, és a 234-es cikk szemben áll a, a büntető törvénykönyvvel, és adott esetben felhasználják a magán vagy annak a, a közérdekben történő felhasználását. A szerb kormány megígérte, hogy ezt felülvizsgálják és átalakítják, de még mindig vannak ilyenek, és vannak olyan brit állampolgárok, akiknek problémájuk van, és a szabad vállalkozás nem valósulhat igazán meg Szerbiában a kritikám ellenére az ECR frakció támogatni fogja a kompromisszumokat és a jelentést, és még egyszer gratulálni szeretnék David McAllisternek a kitűnő munkához. Elnök, köszönöm szépen, és most Ivo Weigelnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, én is szeretném elmondani, hogy nagyon elégedett vagyok a munkával kapcsolatban, amit McAllister úr végzett jelentéskészítőként. Igazi öröm volt vele dolgozni, és rövid és hatékony jelentést összehozni, oly módon, ahogy tárgyaltunk, az is nagyon jó volt a különböző és rendkívül bonyolult kompromisszumos módosítókat sikerült kialakítani, ami a német politikai diplomáciának a remek műveinek tekinthetők. Megegyeztünk abban, hogy fontos az a tény, hogy Szerbia egy Európa melletti kurzust irányába halad, és a kormány úgy döntött, hogy a hangsúlyt a konstruktív lépésekre fekteti, és az európai irányába kíván haladni. Strukturális reformokat is el kell ismerni, amelyeket eddig tettek, illetve tettek erőfeszítéseket a korrupció ellen fellépés területén, a legmagasabb politikai szinten is illetve el kell ismerni azt az erőfeszítést is, amit azért tettek, hogy megtörténjen a megbékélés a szomszédos országokkal és nemzetekkel. Szeretném hangsúlyozni, hogy e tekintetben ugyancsak fontosnak tartjuk hangsúlyozni hogy milyen hozzáadott értéket képvisel a vajdaság európai orientációja, és hogy ezt az orientációt, ezt támogatni kell, illetve a vajdaság autonómiáját bővíteni szükséges minden lehetséges módon. szeretnék Szerbiának nagyon sikeres elnökséget kívánni az az együttműk, Európai Együttműködési Szervezetben. Ez is egy alkalom lesz, hogy Szerbia konstruktív szerepet vállaljon Európában és a világban. És támogatom a frakciómmal együtt az összes kompromisszumot, és kérem, hogy a jelentéstevő ezeket akkor hozza össze. Köszönöm szépen, most ismételten Lunacek asszonynak adom meg a szót a zöldek nevében. And, um... Köszönöm, elnök úr, bár én Koszovó témában vagyok jelentéstevő árnyék eh, előadó eh, frakciótársam eh, Soltész kollega kért, hogy szóljak hozzá, nem Koszovó jelentéstevő, van az ő nevében a frakció nevében. Mindkét minőségemben azonban köszönöm McAllister úrnak a kiváló együttműködést, és úgy gondolom, hogy a jelentés jelen formájában a kompromisszumos módosítókkal egyetemben nagyon jó alapot kínál ahhoz, hogy egyrészt, hogy támogatható legyen a parlament részéről, és segítse Szerbia integrációját. Azt hiszem, és szeretném megköszönni azt is, hogy a zöld módosítókból oly sokat beletett a kompromisszumokba. Hadd emeljek ki néhány olyan pontot, amelyek részei a kompromisszumoknak, ám nagyon fontosak továbbra is. Egyiket Tanya Fajon említette az imént, hogy a, a sajtó, a média függetlensége mennyire fontos Szerbiában. Látunk itt gondokat, például a Balkan Investigative Report Network civil szereti hálózatra lenni támadások, meg egyebek ügyében, úgyhogy jó, hogy ezek a kompromisszumok kiemelik a, a független szociális médiumok fontosságát és az ebben való örülépést. Aztán köszönöm McAllister azt, hogy egy módosítót megszívlelt, melyet én magam terjesztettem be, 11-es számmal, ahol a szerb hatóságokat arra hívjuk fel, hogy nyissák meg a Jugoszláv Néphadsereg archívumát, hogy és kutatható legyenek a múltbeli hibák, tragikus események. Now, um, of course, in, in issues like uh, what, what I appreciate... That... Olyan kérdésekben, ahol nagyon értékelte a Szerbia előrelépését, például az LGBT jogok érvényesülése. Tavaly volt egy, egy Pride felvonulás, amely békésen zajlott le. Ez is fontos és dicsérendő előrelépés ebben a jelentésben. És még utolsó gondolat, szeretném, szeretném dicsérni azt a tényt, hogy a jelentéstevő megjelentette azt, hogy felkérjük a szerb hatóságokat és kormányt, hogy a megőrgi források érvényesítésében tegyenek többet, és hogy ültessék át a vonatkozó irányelvet, mely energiabiztonsági áttörést is jelent, és a kétszerzényes célok, EU célok megvalósulást is segíteni. A kompromisszumok teljes körű támogatást élveznek szerintem, és várom a szavazást, amelyet sok sikert kívánok. Köszönöm, Lancsek asszony. Kezdtád úrja a szó most. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr a magam részéről is köszönetet mondok McAllister kollégának. Kitűnő munkát végzett, nagyon inkluzív volt a munkavégzése, figyelembe vette a frakciók megértéseit, észrevételeit, módosítóit, és szerintem az eredmény egy kiválóan kiegyensúlyozott jelentés. Tudjuk, hogy azért még nagyon hosszú tárgyalási út vár Szerbiára a csatlakozásig. Ezekről is beszél a jelentésben. Pristinával kialakított párbeszédet azért még, párbeszéd minőségén azért még javítani kell, de pozitív az, hogy együtt tudnak működni Lunacek és McAllister képviselők ebben a témában. Aztán szervezett bűnözés, ezt is kihangsúlyozza a jelentés. Kifejezzük azt, hogy sajnálatos az a tény, hogy az orosz dossziével, vagy az orosz ügyjel kapcsolatban a Szerbiának olyan a véleménye, amilyen. maga az a tény, hogy Szerbia nem kötelezi el magát az Európai Unió Oroszország politikája mellett, ez önmagában még nem, hibá, nem hibás, de személy szerint én úgy vélem, hogy rosszul értékelte a helyzetet Szerbia. Szerbia egyfajta híd szerepét is betölthetné az EU és Oroszország között, kulturális szempontból is, történelmi szempontból is, és az EBSZ e elnökséget, ki, elnökségüket kihasználhatnák, hogy ezzel is segítsék megoldani a válságot. Köszönöm. Grazie, kollega Gastaldo. Köszönöm, Gastaldo úr. Mariani Petír következik. Köszönöm szépen, elnök úr. McAllister úr sok energiát fektetett ebbe a jelentésbe, nagyon lelkesen dolgozott, de úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog hiányzik a jelentésből, és éppen ezért ez meghatározó lehet Szerbia Európával vezető útján. A kettes és a hármas cikkre gondolok a különböző kormányzati hivatalok rendezi, kormányzati hivatalok eljárásáról, illetve a háborús bűnösök kérdéséről van szó. Úgy vélem, hogy ezeknek a kérdéseknek a rendezése előfeltétele kell, hogy legyen annak, hogy a 22-es és a 23-as fejezetet meg lehessen nyitni a tárgyalások során. Öt éven keresztül öt éven keresztül zajlott Velko Maric pere, aki horvát oldalon harcolt, és börtönben tartották őt, ezáltal számos megállapodást megsértettek, ezek horvát-szerb megállapodások. Egy jogszabály szerint Szerbia Szerbia be perelhet olyan polgárokat is, amelyekre más esetekben nincs lehetőség. Nos, nem tudjuk azt elfogadni, hogy Szerbia beavatkozik Horvátország belügyeibe. Frakciómmal ezért egy módosítót fogalmaztunk meg. Ebben azt kérjük, hogy ezt a szerb jogszabályt vonják vissza, és ha ez megtörténik, akkor Szerbia folytathatja a csatlakozáson a csatlakozáshoz vezető úton a menetelést, ez mindannyiunk érdeke lenne, de rendkívül fontos az, hogy jogszabály, rendkívül fontos az, hogy jogállamisági eh, legyen Szerbiában, jogállam legyen Szerbia, és említettem, hogy ennek a szerb jogszabálynak a kettes hármas pontját vissza kell venni. Köszönöm, Peti Rasszony, most Picula a képviselő következik ozbiljan rad izvjestitelja gospodina Davida McAllister. Hvala szépen. Először is eh, én is gratulálni szeretnék David McAllister úrnak a kitűnő munkáért. Amikor eh, az előrelépését vagy a haladását kellett vizsgálnia a Szerbiának az integrációs úton, nagyon jó minőségű munkát végzett, ideértve a kompromisszumos javaslatokat is, még akkor is, hogyha vannak, akiknek nem tetszik, mert más orientációt szeretnének látni. Hogy néhány év hete mondtam, Szerbiának a haladása az úton rendkívül fontosak. Olyan országról van szó, amelynek különleges felelőssége van, abban, hogy jó kapcsolatok legyenek a nyugat-balkáni országok között, amelyek potenciális jelöltek az integrációra. Szerbiának ez egy kitűnő alkalom arra, hogy aktív politikát vállaljon ezen az úton, és hogy ezt felhasználja, és ezzel korrigálja néhány dolgot a saját belső szervezetében, és ezzel sokkal jobban hozzá tud járulni a Nyugat-Balkán stabilitásához, mint eddig bármikor. ez a terület mindenképpen a politikai dimanizmusnak a terepe, és el kell ismerni, hogy gazdasági, szociális, politikai, sőt biztonsági szempontból is ez a térség bizonyos kockázatokat is megtestesít. Ami pedig az emberi jogok tiszteletben tartását és az ehhez kapcsolódó politikákat illeti, a legjobb, hogyha megfigyeljük, és hogy milyen, helyzet, milyen helyzetük a kisebbségeknek, és nem csak az etnikai kisebbségekre gondolok fontos a Szerbia és a szomszédai közötti kapcsolat. Minden egyes állam, miután az Unióhoz szeretne csatlakozni, be kell, hogy tartsa nem csak az európai jogszabályokat, hanem a külpolitikai álláspontját is az uniónak. Éppen ezért egy megnyitása a 31. fejezetnek mindenképpen egy nagyon jó üzenet lenne, ami jelezné, hogy az Európai Unió befolyása igenis jelen van a Balkánon. Remélem, hogy az Európai Együttműködési és Biztonsági Szervezetben a Szerbia jelentős előrelépést tud tenni, a táv... és most Peter Leónak adom meg a szót. Kollégám, ki szócsesztíteli. Köszönöm szépen. Elnök úr, egyetértek azokkal, akik McAllister jelentéstevőnek gratuláltak, mivel ez egy kiegyensúlyozott jelentés. A lényeg az, hogy rövid és világos legyen, és világosan fogalmazzon a bilaterális kérdésekben is. Ez a jelentés realista, számomra is elfogadható, így részletekben nem fogok belemenni. Csak néhány általános megjegyzést tennék van egy gondunk. Néha rábólintunk a bilaterális kérdésekre, néha pedig nem. Néhány perccel ezelőtt beszéltünk egy olyan témáról, amely bilaterális kérdéskörbe tartozott. Most azt mondjuk, hogy nem fogjuk a bilaterális kérdéseket megemlíteni. Én azt szeretném, ha ugyanazon kritériumokat alkalmaznánk minden egyes esetben. Én ezzel a témával kapcsolatban egyetértek McAllister úrral. A második megjegyzésem a ö, megegyezésre, a békéltetésre vonatkozik. A jelentés a szerb-koszovói megbékélésről tesz említést. Ezt a mm, mm, megbékélést szeretném szélesebb körben is látni a régióban. Ha ez nem történik meg, akkor feláthatatlan következményei lesznek, vagy nem kívánt következményei lesznek ennek. Olvastam a horát kollégáink jelentését, ö, olvastam a módosító indítványaikat, Néhány horvát kollégánk bilaterális kérdésekről tett említést, véleményem szerint azonban ez nem egészen így van, hiszen mindenképpen szükség van az egyességre. Mindenesetre Szerbiának gratulálnék az előrelépéshez, az eredményekhez, és ahhoz, hogy szeretnének Európa pártjak maradni. Köszönöm szépen, most pedig Sőica kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Csatlakoznék azokhoz, akik megdicsérték McAllister kollégát azért, hogy ilyen jó, tömör jelentést alkotott meg. Szándékosan így akarta ezt megalkotni, és ezért én köszönetet mondok. Horvát kollégánk egy sor módosító indítványt benyújtott. Köszönjük, hogy ezeket elfogadja, de úgy érezzük, hogy továbbra is beszélgetnünk kellene azokról, amelyekről, amelyeket nem fogadott el. Például a kolléga a 102-es, valamint a 98-as módosításokra hívta fel a figyelmet. További megbeszélésre lenne szükség ezzel kapcsán, hogy mindenki tudja, hogy miről is beszélünk. Nem tudjuk elfogadni a szerb álláspontot a háborús bűnökkel kapcsolatban úgy érezzük, hogy ezeket meg kell még beszélnünk. Hiszen a kettes és a hármas cikkek rendkívül vitatottak. Azt várjuk, hogy folytatódjon a párbeszéd ezekben a témákban. Ha megengedik, akkor mellékesen megjegyeznék valamit. E, az új elnök beiktatásakor a Vucic miniszterelnök volt jelen, és ez egy jó lépés. A miniszterelnökünk májusban fog ellátogatni hozzájuk. Nagyon fontos ezeket a kérdéseket a parlamentben is megbeszélni. Nem szeretnénk, ha olyan helyzet alakulna ki, hogy másod rangú állampolgároknak kell érezzük magunkat. A tagállamok között nincs különbség, attól függően, hogy az eurozónához tartozik az ország, vagy nem, vagy Schengeni övezethez, vagy pedig nem. Szeretnénk a jövőbe tekinteni a Szerbiával való kapcsolatok tekintetében azért, hogy az egész délkelet-európai régió csatlakozni tudjon az Unióhoz. Ami a bilaterális kérdéseket illeti, ezek közül néhányra vonatkozóan elfogadta a módosító indítványokat. De a eltűnt személyek témájáról mindenképpen szükség van beszélgetni. Emellett pedig a kulturális javak visszatérítéséről is. Egy másik vitatott kérdés a Duna határ régiója vagy a határa Dunán. Illetve egy másik kérdés a szerb közgyűlésben a képviselt kérdése. Nem szeretném, ha bárki is azt gondolná, hogy a horvát, hogy a horvát képviselők olyan kérdéseket szorgalmaznak, melyek gö- akadályt gördítenének a szerb csatlakozás útjába. Ez nem így van. Szeretnénk felajánlani segítségünket Szerbiának. Remélhetőleg sikerült meg Keliszter kollégát meggyőznöm. Remélhetőleg jó megoldást találunk majd az összes létező problémára, úgy, ahogy sikerült megoldani a problémákat Horvátország és Szlovénia kapcsán is. Köszönöm. Bele André kapszót. szót. Először is meg szeretném köszönni David McAllister kollégámnak, hogy elkészítette ezt a kitűnő jelentést Szerbiáról. Úgy gondolom, hogy jelentéstevőként nagyon nagy nyitottságról tett tanúbizonyságot, amikor a módosító indítványokat kezelte. És a pozitív hozzáállása a módosítónkhoz a magyar ö, frakció nevében is szeretném megköszönni, mert ez számunkra rendkívül fontos volt. szerintem fontos, hogy a jelentés, ahogy maga a jelentéstevő is elmondta, megfelelően kiegyensúlyozott jelentés legyen. És az én szempontomból én ez a, az egyensúly, ez megvan, sikerült elérni. Egyfelől Szerbia kötelezettségvállalásaira fekteti a hangsúlyt, illetve hogy hogyan kíván közeledni az Európai Unióhoz, és ez a pozitív megállapítása a parlamentnek további lökést adhat a szerb kormánynak, hatóságoknak, hogy ezen az úton haladjanak tovább. A másik dolog, ami nekem nagyon fontos volt, illetve a mi frakciónknak, az, hogy a kisebbségi jogok is kellő helyet kapnak ebben a jelentésben, különösen amikor a nemzeti tanácsokról van szó, illetve a nemzeti kisebbségek megfelelő képviseletéről a közigazgatásban és más területeken. Fontos, hogy ez megemlítésre került, és véleményem szerint a jelentés készítője nagyon jól kezelte a módosítókat a tekintetben. Végezetül pedig ismételten úgy gondolom, hogy ez a jelentés bizonyítéka annak, hogy az összes Európai Uniós intézmény között az Európai Parlament a legfőbb partnere Szerbiának az Unió felé vezető úton. Köszönöm. Köszönöm, Deli kollega. Most pedig eh, néhány eh, észrevételt szeretnék tenni képviselőként, mert de még előtte a bizottságnak Móni úrnak adom meg a szót, és megkérném, hogy reagáljon az elhangzott álláspontokra illetve McAllister úrnak a jelentése. Ez egy nagyon jó vita volt, és ugyanakkor kérném azt is, hogy pontosítsa, hogy mi a különbség az egyetemleges büntető kompetencia között, ami sok tagállam joganyagában van, és azt a kompetencia között, ami regionális egyetemleges büntetőjogra, amit Szerbia követel, és ami csak a volt Jugoszláviából kiszakadt államokra vonatkozna, ami szembeáll a jogbiztonság elvével. Ezről érdekelne a bizottság álláspontja. Thank you very much, Chair. Um... Let me start first. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy néhány észrevétellel kezdjem, anélkül, hogy megismételném azt, amit már az első vitánk során elmondtam. Először is köszönöm a jelentés készítőjének az általános összegzését és amit a szakbizottság is kifejtett ebben a jelentésben. Ha megvizsgáljuk, hogy hol tartunk a tárgyalási folyamatban, az átvilágítási, a screening a jövő hónapban fog le, zárul le, ugye három screening, a ötös fejezet, a közbeszerzés, a 26-os az oktatás és a, és a most ezek a kulcs területek vannak a jogállamiság és a további kapcsolatrendezés Koszovóval. E tekintetben úgy gondolom, hogy az Unió megkönnyítette a párbeszédet. Február 9-én volt egy döntő lépés, és jelentős előlépés történt, és nagyon konkrétan lehetővé tette, hogy a koszovói igazságszolgáltatási kérdéseket rendezzék illetve fontos a tekintetben a megállapodásnak a végrehajtása. A, és a következő további tövéssel a 35-ös fejezetre is rátérhetünk, ami a normalizációs folyamatot illeti a tárgyalások során. Engedjék meg, hogy hangsúlyozzam, mennyire örülünk annak, hogy a fejezet, például a 32-es fejezet, ami már készen áll a megnyitásra, és ez a mi érdekünk is, mert hogyha a 32-es a pénzügyi ellenőrzési fejezetet meg tudjuk nyitni, ez komolyan hozzájárul ahhoz, hogy Szerbia megfelelően kezelje az európai ö, alapokat. Másik területen pedig ö, fontos, hogy a jogállamiság területén a 23.-24-es fejezettel tovább haladjon Jugoszlávia. Ezek remélhetőleg 2000 15 vége felé megnyithatóak lesznek. Úgy gondolom, hogy fontos ugyanakkor, hogy ne a, tegyünk hozzá további követelményeket, amik nincsenek benne az Európai Uniós joganyagban, illetve a tárgyalási feltételek között. Ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen küzdünk azzal a hogy a bilaterális kérdésekkel is foglalkozni kell a csatlakozási folyamatban. Úgy gondoljuk, hogy a bilaterális kérdéseket úgy kell kezelni, hogy ezek ne legyenek negatív hatással a csatlakozási folyamatra, de hát ha bilaterális, akkor bilaterális. Ezt az álláspontot követtük a korábbi csatlakozásokkor és az megint más, mint a Szerbia-Koszovó helyzetének a kapcsolatának a normalizása. vagy átérek a nagyon specifikus kérdésre, a Szerbia hogyan kezeli a háborús bűnöket, és ami tehát azt hiszem, hogy ugyanezt fogjuk látni, hogy, hogy tehát Szerbia egy egész sor ajánlást kapott a tárgyalások keretében, a 23-as fejezetre vonatkozóan, és a bizottság számára fontos, hogy ezeket a az ajánlásokat megfelelően kezelik. De legyünk világosak, a bizottság álláspontja szerint most kondicionálni a 23-as fejezet megnyitását ahhoz, ahhoz hogy Szerbiát rákészítenénk, hogy módosítson egy jogszabályt, ami nagyon hasonló ahhoz, ami több Európai Uniós tagállamban is működik, például Belgiumban, Csehköztársaságban, Dániában, Finnországban, Franciaországban, Luxemburgban, Németországban, Németországban, Hollandiában, Spanyolországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban, mert ezen a területen nincsen Európai Uniós jog, joganyag, ez mindenképpen rossz eh, jelzés lenne. De ugyanakkor hozzá, ha megengedik, akkor azt mondom, hogy az új megfogalmazás, ami a kompromisszumos módosítóban megjelenik a 12-esben, az nagyon jól mutatja, hogy mennyire fontos a regionális megbékélés és mindaz, ami ehhez hozzájárulhat, az egy pozitív lépés. De úgy gondolom, hogy a bizottság nem támogatná azt, hogy a, a jogszabály megváltoztatását előfeltételként szabja a 23-as fejezet megnyitásához. Hán biztos és hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a médiák szabadsága, amiből nem lehet engedni, és ez egy kulcsfontosságú elem ahhoz, hogy további előrelépés történhessen. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Mielőtt megadom a szűt a jelentéstevőnek, Megelőszter úrnak, bevallom, hogy tisztelettel szólva az Európai Bizottságtól kicsit jobb munkát vártam volna. Abszolút nem kapcsolódó az egyetemleges eh, azzal, hogy Szerbia a volt Jugoszláv országára kiterjesztett egyetemleges hatóságát, ennek idézeten nem nagyon kapcsolódik ahhoz, amit én általában ennek tekintek. Fontos volna, ne keverjünk össze almát a körtével, hanem akár a zöldséget, a gyümölcset, még távolabb álló példákat meghozunk egy kalap alá. Kérem, hogy kicsit jobban tanulmányozzák, hogy mit tett ez a bíróság, a jogbiztonság elve mi is a nemzetközi büntetőjogban, és mit jelent a más államok ügyébe való bennem nem avatkozás, különösen a joghatóságban való bennem avatkozás ügye. Úgyhogy be kell valljam, hogy egyáltalán nem elégít ki sem a válasza, sem az vonatkozó anyag. Úgy tűnik a bizottság nem tanulmányozta ezt a kérdést, és nem is igazán érti. Nem két oldalú ügyről van szó, hanem elvi kérdésére a nemzetközi jognak, a jó szomszédi viszonyoknak, az ekikommunitár lényegi elvi tételeihez kapcsolódik. Úgyhogy ebben az ügyben bizony nagyon kényes, nagyon sajátságos ügy, ám sajnos csak Szlovéniát és Horvátországot érinti. Ez az ügy, úgyhogy ezzel nem zárul le ma a vita. Köszönöm a jelentést, amúgy, amúgy kiváló, és jó példája a, annak, hogy a kemény munka ilyen gyümölcsöző lehet. Különösen örülök azoknak a kompromisszumoknak, amelyek révén több olyan gondolat került előtérbe, melyet több képviselőtársunk fontosnak tart. Köszönöm, David parancsolj. Köszönöm, Állak úr. Szeretném megköszönni mindannyiuk hozzájárulását a munkához. Érdekes vita volt ez a mai is. Konkrét kérdéseket is feltettek nekem rövidre fogom. Igyekeztem a lehető legtöbb módosítót megszívlelni, ugyanakkor a lehet legrövidebbre fogni a jelentést, mert azt akartam, hogy valóban el is olvassák az érdekelt személyek. Talán a jövő jelentésben több részletet ki tudunk majd bontani, és emlékeznek arra is, hogy március elejétől az Európai Bizottság is elkezdi a 2015-ös országjelentési megírását. A 98-as 102-es módosokat illetően, amelyeket a horvát kollégáink terjesztettek be, nyilvánvalóan más jogi nézetek érvényesülnek ebben a témában, és ezzel foglalkoznunk kell majd a jövőben is. Még egyszer azzal zárnám le, hogy azt remélem, hogy a 2015-ös perdöntő év lesz. Szerbia hosszú, hosszú az Európai Unió vezető útján. Azt remélem, azt gondolom, hogy jó jel volna, hogyha az első fejezeteket megnyitnánk. Fontos. Ugye a 23-as, 24-es fejezetről beszéljünk, hanem az is jó, ismert, hogy a 35-ös fejezetet is viszonylag korán meg kell nyitni. Szerintem február 9-e nagyon fontos lépés volt a jó irányba. Akkor, amikor az első magas szintű párbeszéd Margarin asszony, Mustafa úr és Vucic úr között sorra került a találkozói Brüsszelben. Bár az, hogy mikor, hogyan és miképpen kerülnek megnyitásra, meg nem nyitásra az egyes fejezetek, nyilván a tagállamok döntésétől is függenek, ám a mi bizottságunk jó érveket adhat a tagállamoknak arra, hogy előrelépjenek és segítsék e Szerbia útját az Európai Unió irányában. Köszönöm. Köszönöm, David. Ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot, tehát a nyolcas napi rendi pontot. Következik Kilences napi rendi pont. Ajánlások az Európai Bizottságnak. A transatlanti kereskedelmi és beruházási partnership a TTIP tárgyalások kapcsán. Úgy látom, az elnökünk nincs itt, úgyhogy folytatom az elnöklést. A vélemény a véleménytervezet megbeszélésére kerül most sor, ez egy INTA jelentés, tehát az INTA ennek a kérdésnek a ő foglalkozik ezzel a dossziéval. Azt gondolom, hogy nem túlzás, hogy azt mondom, hogy ez a T-tip dosszia, a legfontosabb dosszia az Egyesült Államokkal folytatott kapcsolatunkban. Globális normákat állíthatunk fel ezzel, amelyeket mindkét félnek tiszteletben kell tartania. A közvélemény nagyon odafigyel erre a témára, nagyon sok kétségnek adnak hangot az emberek az átláthatóság hiányával kapcsolatban, illetve még az Európai Parlamentből is hallhatunk ilyeneket. Az egészségügy és a biztonsági normákkal kapcsolatban is számos kérdőjel merült fel, pedig ezek számunkra nagyon fontos kérdések. Az AFET per definíció nem külügyi szempontból vizsgálja meg ezt a kérdést. Amikor kvótákról és vámokról van szó, akkor nagyon sokszor fölmerül az a veszély, hogy a tágabb kontextus nem vizsgálják meg megfelelően. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelően kiegyensúlyozott legyen ez a két megközelítés. Mi azt olyan szempontból vizsgáljuk ezt a kérdést, hogy hogyan tudjuk legfontosabb nemzetközi partnerekkel szorosabbra vonni az együttműködést. Tehát a nagy geopolitika, geopolitikai dimenziót kell felvillantani kollégáink számára. Most pedig szeretném megadni a szót a jelentéstevőnek, Nian Monurnak, aki az AFET véleményét dolgozta ki. Parancsoljon van úr. Köszönöm szépen, elnök úr! A vélemény rövid, hiszen véleményről van szó, én is megpróbálok röviden hozzászólni. Azt próbáltam elérni, hogy azokra a kérdésekre koncentráljak, amik leginkább a külügyi kérdésekhez kapcsolódnak. A TTIP nagyon tág téma, sok dimenziót felölel de mondom, leginkább a külügyi szempontokat próbáltam előtérbe helyezni. Először is ki kell emelni, hogy az Európai Unió legfontosabb stratégiai partnere az USA, és hogy ez, az áll, ez a megállapodás nem csupán a kereskedelmről és a beruházásról szól, hiszen meg fog erősíteni a transatlanti kapcsolatokat, egy ilyen kényes történelmi időpontban, vagy hanem kényes, de legalábbis különleges történelmi időpontban. De beszélhetünk arról, hogy a világ figyelme, az Egyesült Államok figyelme a csendes óceán, illetve az ázsiai kontinens felé fordul, ezért fontos stratégiai szempontból is ez a megállapodás. Ezért különleges, jelentés, különleges jelentőségű, hogy hagyományos szövetség, szövetségesünkkel aláírunk egy ilyen megállapodást. Egyébként a kétoldalúságon is túllép dimenziójában ez a megállapodás, hiszen gazdasági szempontból még mindig nagyon fontos két szereplőről van szó, tehát a világkereskedelemnek, a világkereskedelemben mi vagyunk a harmadik partner. Azok a technikai megfontolások vagy szabályok, amelyekről itt most szó van. Valószínűleg nem csak ebben a megállapodásban kapnak majd szerepet, hanem valószínűleg ez, ez megjelenik majd egyéb nemzetközi fórumokon is. Tehát egyfajta példa ez. Egy tágabb gazdasági térség perspektíváját vetíti fel ez. Ott van például a NAFTA, Kanadával, Mexikóval, ott van Kolumbia, Peru és Chile is, vagy eh, amit, eh, tehát ezt az Egyesült Államok érte, de nekünk is vannak hasonló jellegű megállapodásaink. Két évvel ezelőtt Mexikóval írtunk alá egy ilyet. Egy eh, szabadkereskedelmi, szabadkereskedelmi egyezményt írtunk alá a közép-amerik államokkal, aztán Csigrével és Perúval is tárgyalunk egy ilyenről. Tehát egy hatalmas gazdasági térséget lehetne kialakítani, és ebben a részt vennek Kanada és a latin-amerikai államok is. Aztán ott vannak az energetikai kérdések. Európának energiaforrásra van szüksége. Foglalkoztunk már ezekkel a kérdésekkel itt az AFED-ben, volt már jelentésünk az energiapolitika külügyi dimenziójáról és szerintem ezt a kérdést ki kell emelni most ebben a jelentés, ebben a véleményben is. A az Egyesült Államokból Európából történ, Európába történő földgáz export licenszét vajon hogyan befolyásolná a TTIP? Az olaj export kérdését is fölelevenítem itt. Aztán ötös nagyon fontos szabályi keretet ad ez a, ez a, ez a megállapodás a két félnek, a két fél globális együttműködésének, és már évek óta próbáljuk a felérni az AFED-ből, a jogalkotók transatlanti párbeszédében, hogy intenzívebb legyen ez a párbeszéd. Tehát ezt meg kell erősíteni. Ahogy a szabályozó párbeszédet és együttműködést is megerősítjük. Ugyanúgy a különböző szabályzó szervek együttműködését is intenzívebbé kell tenni. A TLD-vel ez már elkezdődött, de ezt még tovább kell fokozni. Hogyha a jövőben valóban kialakul ez a hatalmas gazdasági térség az Egyesült Államok és az Európai Unió részvételével, akkor egy politikai együttműködésre is akár sor kerülhet, például egy politikai partneri együttműködésre, vagy megállapodásra. Ezért is fontos a kétoldalú dimenziója ennek a megállapodásnak. Úgy gondolom, hogy a jövőben egyre inkább, egyre közelebb és egyre integráltabb gazdasági térségek fognak kialakulni, és minőségi ugrás lenne az EU-ssal kapcsolatban, hogyha létrejönne ez a TTIP megállapodás. Végezetül azt mondanám el, hogy az átláthatóság témáját felvetette az elnök úr is az imént, nos ez a végső pontja a véleménynek is. Sokan kritizálták azt, hogy megfelelő-e az átláthatósági szintje a tárgyalásnak. Nos, az Európai Bizottság az elmúlt hónapokban előrelépést tett, nagyobb átláthatóságot tapasztalhatunk, több dokumentumhoz hozzá lehet férni, és ismerjük a különböző tárgyalási álláspontokat, így aztán a hatos pontban az átláthatóság is helyet kap. Lezárásul, elnök úr, valamit szeretnék még elmondani, a kollégák talán tudják, de Nekem eszembe jutott az, hogy 14 vagy 15 véleményt fog Lange úr megkapni az intában, és ezt kell elvileg integrálni jelentésbe. Hát én próbáltam azokat a dolgokat belevenni a véleménybe, szerintem külügyi szempontban leginkább ide illenek, de ezek a kérdések, ezek a témák nyilván szerepelnek az egyéb véleményekben is, legalábbis részben, a többi szakbizottság munkájába. Nem igazán volt időm arra, hogy ezt kifejtsem, ez helyem arra, hogy ezt kifejtsem, de megpróbáltam, mint említettem, a külügyi kérdéseket kidomborítani, nem akartam ugyanolyan jelentést készíteni, mint az összes többi szakbizottság, Megpróbáltam tehát arra koncentrálni, hogy milyen hozzáadott értéket jelenthet az AFET, a külügyi dimenzió. Ezek szerepelnek a véleménytervezetben, és nagyon kíváncsian hallgatom a kollégák véleményét. Ennyi. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most az árnyékjelentéstevőnek adok szót az eszendétől. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák és jelentéstevő úr. Ezt is köszönet szeretnék mondani Milánban úrnak, a jelentéstevőnek, ezért a munkáért, szállásfoglalat tervezetért. Egy ilyen partnerség az Egyesült Államok és Európa között nyilvánvalóan nagyon fontos a világ geopolitikája szempontjából. És adott esetben ez segíthetne a közös szabályokat kidolgozni a világ legnagyobb kereskedelmi gazdasági térségére. Ezért fontos ez a mi szakbizottságunknak is. Ahogy a jelentés készítője jelezte, úgy gondolom én is, hogy a külügyi vonatkozására kellene koncentrálnunk a TTIP-nek, azért, hogy ne aprózzuk el magunkat. Más illetékes bizottságok, például az INTA, amely majd a lényegi tartalmi kérdésekkel foglalkozik, és hogyha akarjuk majd azt a jelentést kiegészíteni, akkor ezt megtehetjük. Én mindenképpen szerettem volna a mi szakbizottságunk, az AFED szakbizottság területén maradni. Ezzel kapcsolatban van az első észrevételem, hogy teljes mértékben hiányzik az ISDS-nek a megemlítése. Tehát ez egy horizontális tematika, aminek megvan a helye a a kizárása ennek az ISDN-nek ez nem fogja támogatni, akkor hogyha egy ilyen típusú döntő bíróság kerül beépítésre. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan kevésbé lennék optimista, mint a de arra tekintetben, hogy a TTIP hasznos lenne. 0,5%-os európai GDP növekedést vesz figyelembe, Eh, az egyes egyetemek eh, szakértői vélemények még azt is előirányozzák, hogy még alacsonyabb is lehet összükül a GDP. Tehát nem szeretném, eh, hogyha túlértékelnénk azt, hogy mennyit hozhatna az európai gazdaság számára ez a TTIP egyezmény. Ugyanakkor egyetértek az elő a, a jelentés készítővel, hogy a, milyen átláthatóságot hoz ez. Ugyanakkor az Európai Media Relay 2015. januárjában azt mondta, hogy nagyon sok további előrelépésre van még mindig szükség. Ahogy Aureli asszony is említette, én is a, azt javasolnám, hogy javítsuk az átláthatóságát, amikor a különböző lobbik és a bizottsági szakértők találkoznak. Kétségtelen, hogy a hatékony tárgyaláshoz bizonyos bizalmas kezelése szükséges ezeknek, a, de ugyanakkor az amerikai fél nyilvánosságra hozott bizonyos anyagokat. Ez nem elegendő érv ahhoz, hogy ezt ne hozzuk tudomására az európai állampolgároknak is. Fontos, hogy az európai állampolgárok megalapozottan hozzáférhessenek ezen dokumentumokhoz, tehát ez egy alapszabály. Ilyen értelmű javaslatomat szeretném betenni ezzel az állásfoglalással kapcsolatban, E, együtt kívánok dolgozni a jelentés készítőivel, illetve az árnyék jelentéstevőkkel, hogy kompromisszumra jussunk, hogyha ez lehetséges. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, Epárnyan úr. Most pedig megadom a szót Charles Tanoknak ismételten, mint árnyék jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is gratulálni barátomnak és kollégámnak, Milan Monnak, azért, hogy ilyen rendkívül rövid és nagyon lényegre tapintó anyagot alkotott meg. Kiemeli, hogy a megállapodásnak melyek a pozitív oldalai. Nagyon fontos stratégiailag, politikailag ez számomra és hazám számára is nem értek egyet az imént felszálló francia szocialistával. Módszertanilag jól átgondolt tanulmányok azt mondják, hogy egy ország GDP-je növelhető a megállapodás révén, és ez egyenlő lehet annak költségével, amit az uniós tagságunkért fizetünk. Én nagyon optimista vagyok. Az Európai Unió gazdasága számára ilyen stagnációs időkben, főleg az euróvezetben nagyon hasznos eszköz lehetne ez. Szükség van arra, hogy lendületet adjunk a gazdaságnak, és ha megnézzük, a transatlanti piacot virágzik, az USA előjár. Az elkövetkező évtizedben is nagy gazdasági növekedést fognak elkönyvelni figyelembe kell venni. De nem csak az USA-ról van szó, hanem a latin-amerikai országban Kolumbia, Peru, Chile, és emellett Japán az Atlanti óceán túlsó partján. Mi szeretnénk az Európai Unió tagjai maradni, de azt szeretnénk, ha az euroszkeptikusok hát meg lehetne valahogy nyugtatni. Az Egyesült Királyságban sokan attól azt hiszik, hogyha kilépünk az EU-ból, akkor jobban kapcsolódunk az USA-hoz. Hát én úgy gondolom, hogy a ttp ez megvalósítható, hogy kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatot létesítünk az USA-val az a sok ami, butaság, amit az ISDS-ről mondtak, az megszüntethető ezzel a megállapodással. Az, amit a szolgáltatásokról mondtak, az sem ö, igaz. Az ISDS megjelenik egy sor kereskedelmi megállapodásban, ez észszerű és megfelelő is, hogy orvosolni tudjuk a helyzetet jogilag, hogyha valaki megsérti a szerződést. Az aszt t mi támogatjuk a TTIP keretében. Egyetértek Milánnal, lehet, hogy egy stratégiai, geopolitikai megfontolásokat felmutató dokumentumra van szó, szükség, ugyanúgy, mint közelmúltban Kanadával is. Ez jelzi az erőteljesebb kapcsolatainkat az USA-val, az USA a legszorosabb partnerünk és a demokrácia legerőteljesebb szimbóluma is a világon, gazdasági szempontból is. Köszönöm szépen, Charles. Sáki asszony kap szót az áldjától. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kiváló tervezetet Milán Mon úrnak. Olyanként, aki a TTIP-pel dolgozom minden nap az intatagjaként, igen hálás vagyok azért, hogy olyan témával koncentrálnak, amely gyakran kimarad a TTIP ügyéből. Ez a geopolitikai és globális összefüggése ennek. A tervezetből kiderül, hogy ha szeretnénk váltani az EU energiabeszerzéseinek helyén, az nem feltétlenül mérhető ki a konkrét összegben, hát mégis hatással lehetne arra, hogy nem függenénk olyan országtól, mint Oroszország vagy Szoldaráb ilyen mértékben, hogyha másonnan is beszereznénk energiát. Másik fontos pont, amelyre reflektálni szeretnék, és külön módosító benyújtanék, az az, hogy az EU és az USA is már kötött kereskedelmi szerződéseket olyan partnerekkel, amelyekre hatással lesz a TTIP, ha sikerrel zárul, ahogy remélem egyébként. Fontos tehát, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy Törökország vagy Mexikó is meghallgatassék, az, mert hogy rájuk is hatással lesz például a Vámunió. Azt is látni kell, hogy a több oldalú kereskedelmi megállapodások volnának az ideális formátum, reméljük, hogy az ezt, e- a mostani megállapodás inkább csak egy kis kitérő lesz, mint egy új fejezet. Tehát más államokkal is, nem csak az EU és, és az USA, kell, hogy a kereskedelmi szabályozás hasznát lássák globális szinten. Ennyire szorítkoznék, és jelezni szeretném, hogy a jelentéstevővel szeretnék együttműködni majd a TTIP geopolitikai aspektusa megkidolgozásában. Ezt nagyon eléggé hangsúlyozni ezek fontosságát. Több más szabadság is dolgozik a saját témáin a ttip kapcsolatban. Fontos, hogy önök is ezt tegyék. Nem feltétlenül az AFET összefüggésében kell az ISDS tárgyalni minden esetben. Mélenchon. Most pedig Melanchon kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek. Köszönöm szépen a jelentéstevő úrnak, hogy ilyen lelkes a javaslatával. Az én részemről én nagyon sajnálom, hogy a mi bizottságunk, ami a legilletékesebb, nem említette meg, hogy milyen ö, ö, undorító módszerrel ö, kémkedtek a követ, nagykövetségeink ellen az amerikaiak és miután beszéltünk az átláthatóságról, az európai állampolgárok részétről, az a, ö, ö, több százezer ember, aki aláírta azt az állampolgári kezdeményezést, amit aztán a bizottság elvetett ezzel a megállapodásra vonatkozóan. Több tízezren jelen reagáltak arra a konzultációra is, amit a döntőbíróságokkal kapcsolatban ö, te, írt ki a bizottság, és az általános vélemény az volt, hogy nem ö, voltak ez nem értettek ezzel egyet, a bizottság pedig ezt elvettette. A szövegben nincsen szó a döntőbíróságokról, szerintem ennek a bizottságnak kellett volna ezzel foglalkoznia, ugyanis a geopolitikai erőviszonyokat megváltoztatja, mert a nemzeteket másodlagossá teszi, és a ö, döntőbíróságokat teszi előre, és a vállalatok és a beruházók kerülnek ezzel előtérbe. Ez teljesen felborítja a nemzetközi jogrendet, mert eddig a döntőbizottság azok a multinacionális vállalatok között döntött, akik nem tudták eldönteni a között. Most viszont itten államok közötti jogvitáról lenne szó, és nem vállalatok egymás közötti problémáról. Ez a dokumentum geopolitikai dimenziót ad, és azt mondja, hogy hát siessünk, nehogy lemaradjunk, miután hogy, mert ugye az Amerikai Egyesült Államok egy a eh, csendes óceánt átfogó egyezményre törekszik. Szerintem az az egyezmény így is úgy is létre fog jönni, és adott esetben az a eh, megfogalmazás, amit ön javasol, az az, hogy az Egyesült Államokkal kössünk egy megállapodást azért, hogy utána eh, mi adjuk meg a mércét a világnak. Itt egész másról van szó, vagy próbáljuk meg elérni azt, amit nem sikerült a WTO-ban elismerni, és akkor most itt törjük majd ki a fogunkat egy nagy szabadkereskedelmi megállapodásban. Aztán ahogy önök a nagy partnernek, stratégiai partnernek nevezik az Amerikai Egyesült Államokat, jó, nem mondom kereskedelmi szempontból, de hát ez azért itt mégiscsak van min aggódni. Az Egyesült Államok egy hanyatló hatalom, és a nemzeti valutájuk is nagyon jól tudjuk, komoly veszélyben van inkább alternatív szövetségeseket kellene keresni, például Kínával, miért ne Oroszországgal is esetleg, de hát nem erre haladunk. Egyáltalán nem hiszem, hogy egy olyan piacnak a megnyitása, ami közvetlen versenyhelyzetbe hozza a vállalatainkat, hogy az segíteni fogja a az egyet, a kereskedelmet. A leggyengébbek ki fognak esni ebben a versenyben, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy ők rosszabbak lennének minőségben. Ezért úgy gondolom, hogy ez egy rövidlátó kör, hogy a transatlanti piacon majd az európai gazdaság fel fog lendülni. És végül itt már mutatja a, a az időmérőm, és befejezem azzal, hogy természetesen e, a görög kormány e, irányába baráti gondolataimat küldöm, amely már támogatja ennek az aláírásnak. Én ezt rossznak tartom nem csak Európának, hanem általában az emberi civilizáció számára is. Elnök, köszönöm szépen, megértettük a felvetését, és most megadom a szót Pezeri csúrnak, majd après la parole finale à M. Milan Mon. Euh. És majd a végén, a felsoroltak után Milán úrnak tartanunk kell az időt, mert az tolmácsolás még néhány percig tart, csak Mezeri csúr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Really brief. Szeretnék én is köszönetet mondani a vélemény előadójának. Nagyon rövid, de velős anyagról van szó, arra koncentrál, hogy minden globális vagy geopolitikai hatása lesz majd a TTIP-nek. Szeretném elmondani, hogy a zöldek mit gondolnak erről. Most annyira nem vagyunk lelkesek, mint például az ECR-es kollégák, barátok. Úgy tűnik, hogy az ECR-nek kivezetten öröm ez a TTIP, mi egyáltalán nem gondoljuk azt, hogy ez egy univerzális gyógyír lesz majd a világ problémáira. Hát nem értünk ebben egyet, ez már régóta így van. Szeretnék még egy dolgot hangsúlyozni a szocialista kolléga után. Ami az átláthatóságot illeti, tehát a bizottság átláthatósági eszközeit. Ez végül is jó irányba történő elmozdulás, de ezt enyhén túlzás lenne átláthatóságnak nevezni. Hát én egy olyan tagállamból származom, amely nem világ uralom az átláthatóság témájában, de rendkívül fontos az, hogy a polgárok hozzá férhessenek a tárgyalási anyagokhoz. Ezt még a saját tagállamomban sem hinnék el, hogy ez átláthatóság a jelenlegi szint. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Nagyon fontos, hogy az egészségügyi és biztonsági normák területén nem a legkisebb, tehát ne, ne, nem szabad a minimumot megcélozni, a közös minimumot a két régió szintjében, hanem maga, többre kell törekedni. Az európai az európai az európai jogszabályok minden, mindig szólnak az elővigyázatosság elvéről, ez nem szerepel az USA, az USA jogszabályában, erre kell odafigyelni a jövőben. Köszönöm. Kasztádok, úr következik körülbelül tizedszer ma. Hát annyi még nem volt elnök úr, de azért köszönöm. Köszönet a jelentéstevőnek. Tudom, hogy röviden kellett megfogalmaznia a véleményt, de ahogy ő is említette, alapvetően politikai témáról van szó, ez egy rendkívül fontos megállapodás. Azt hiszem, hogy erre még példa nem volt, hogy ilyen típusú, vagy ilyen volumenű megállapodást írjon alá az USA és az, egy, és az EU nagyon komoly kétségek merülnek fel, nagyon komoly kritikák. Mindig azt szoktuk mondani, hogy a nagy érdekcsoportok, a nagy multinacionális cégek profitálnak ebből, nem a kis cégek, nem a KKV-k. Olaszországnak is komoly kétségei vannak ezért, de más európai tagállamok is így, gondol, így gondolkodnak. Aztán a politikai dimenzió kérdése is felmerült. Szerintem fontos, hogy az, az emberi jogok kérdését se felejtsük el, ha már erről van szó. Például a halálbüntetésre gondolok az Európai Unió tagállamai ezt elutasítják, viszont sajnos még ez az élő jog az Egyesült Államokban. Talán föl kéne ezt a témát is vetni a tárgyalások során. Aztán az energetikai kérdések. Az energiaforrások diversifikáció a szép dolog. Mi nem gondoljuk, hogy a palagáz megfelelő alternatíva nem gondoljuk, hogy ez lenne a jövő útja. Rendkívül magas továbbra is a palagáz ára, és a környezeti hatása is súlyos. Még egy dolog. Szeretnénk, hogyha az ISDS-ről is szó lenne a véleményben, nem csak jogi szempontból, hanem politikai szempontból is utalni kell erre. Tehát az a különböző államok és a nagy csoportok közötti kapcsolatot kell valahogyan megjeleníteni, és fontosnak tartom, hogy a fogyasztóvédelmi normák, illetve a környezetvédelmi normák legalább megmaradjanak az Európai Unióban, vagy ezeket még lehet magasabb fokra emelni. Aztán átláthatóság, nagyon fontos, hogy ez szerepel itt a hatos pontban, konkrét intézkedésekre, eszközökre kellene itt utalni, tehát hogy a polgárok hogyan férhetnek hozzá a tárgyalás dokumentumaihoz, hogyan lehet átlátható ez a folyamat, hiszen jó lenne, hogyha az emberek véleményt alkothatnának erről az egész folyamatról, mielőtt még túl késő lenne. Köszönöm, most Préda úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hozzászólok csak röviden, hogy Milaban kollégánk által elmondottakat támogassam. Kétségtelen, hogy ez egy pozitív hatással lesznek ezek a tárgyalások, és szemben azzal, amit szocialista és kommunista kollégáink mondtak, a Zsill, illetve Melanson kollega, én úgy gondolom, hogy az átláthatóság az igenis van, nem szabad a ezeket a tárgyalásokat egy ö, televíziós ö, klubbeszélgetéssel összetéveszteni. Tehát azt hiszem, hogy azért vannak határok, amiket el kell fogadni, úgy, ahogy Milamon is mondta. Tehát arra kellene koncentrálni ebben a véleményben, amik a külügyi vonatkozások, és nem pedig újra foglalkozni mindazzal, amit más szakbizottságok asztala. Reda, and the final one, our colleague Balcsitis, please. Balcsitis kollega a végén. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni jelentéstevőnek, meg az árnyék előadóknak azt, hogy egy nagyon nehéz feladatot megoldottak ezzel a dokumentummal. Abban a geopolitikai helyzetben, amiben ma vagyunk, fontos, hogy lássuk, hogyan mozdulnak el az, az erőviszonyok, és ez teljesen más fénybe teszi ezeket a partner megállapodásokat, politikai szempontból és nem csak gazdasági szempontból új összefüggéseket teremt, Egyesek azt mondják, hogy sok tagállamnak nem hasznos ez. Ám hazámnak, és nagyon sok közép-kelet-európai államnak nagyon hasznos eszköz lesz ez, mert biztosítjuk, a, biztosítja, a biztonságot ad nekünk, és, és a háború veszélyét ö, osztatja széjét. Demokratikus életünket, gazdaságunkat nem, nem élvezhetjük örökké, anélkül, hogy tennénk érte valamit a külső agresszió veszélyével is szembe kell nézni, minden megváltozhat egy pillanat alatt. Ezért támogatom a jelentéstevő gondolatát, mi szerint a jövőben ezt a megállapodást politikai értelemben is értékelnünk kell. Látni kell azokat a, a bonyolult politikai helyzetet, amelyet E megállapodás jelentős éredelme is lefed. Nagyon sok témát érint, ez persze nagyon sok vitát is kelt. Ám azt remélem néhány év múlva lesz alkalmunk visszatekinteni és javítani majd a megállapodáson akár, ha szükség lesz rá, javítva a világ egyik legnagyobb piacával a kapcsolatunkat. Köszönöm szépen. Most eh, a klín szolgálat kollégának adnék szót. Én csak kérem, szorítkozzon a lényegre. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, nagyon röviden. Üdvözöljük azt a lehetőséget, hogy a külügyi szolgálat és az Európai Bizottság is felszólalhat ezen fontos törekvésben. Itt stratégiailag az Európai Unió és az USA számára fontos megállapodásról beszélünk, a változó globális világban eltolottak a súlyok, a hangsúlyok az USA-val, szorosak a kötelékei politikailag és gazdaságilag is. A TTIP a az értékek globális szintű szorgalmazását teszi lehetővé, elhangzott, hogy a globális szabály meghatározás lényeg, és itt a kereskedelmi liberalizáció menetrendjével is egybevág ez a dohai forduló kapcsán. Végül a kereskedelem erősítése más partnerekkel és a világkereskedelem erősítése is szeme látható előnyöket hoz. A geopolitikai aspektusokkal egyetértünk, főleg Mexikó, Törökország, valamint olyan regionális szervezetek kapcsán, mint az EFTA. De a fejlődő országokra is kihatással lesz ez a megállapodás. Együtt kell működni, és globális szinten be kell fogadni mindenkit senki ellen nem irányul ez a megállapodás. Megfelelő üzenetet kell megfogalmaznunk a harmadik országokra nézve. Az energiával kapcsolatos megjegyzésekkel egyetértünk. Ezért is kértem szót. A kereskedelem és a kereskedelemmel kapcsolatos szabályok kapcsán nem csak az exportokról van itt szó, hanem az energiakereskedelemről is, és arról, hogy az energiabiztonsággal kapcsolatban mit érhetünk el. Köszönöm szépen, hogy ilyen tömören fogalmazott, és Milamon kap most szót, hogy lezárja ezt a vitát. Lássuk, csak tudok-e röviden válaszolni a kérdésekre, a megfigyelésekre, észrevételekre. Nos, köszönöm Párnyó úr, ön is a külügyi kérdésekre koncentrál. Párnyó úr, köszönöm, hogy ön is próbál az AFET dimenzióra koncentrálni, ami pedig az ISDS illeti. Ha megengedi, elmagyaráznám, hogy Lange úr jelentésében több mint négy bekezdés foglalkozik ezzel. Nem igazán AFET kompetenciáról van, sokkal inkább INTA kérdés ez és az Ekon is odafigyelt, az ilyen, vagy ő is megemlíti ezt a kérdést a jelentésre, a, modos, a véleménytervezetében. A döntő bíráskodás olyan dolog, ami már nagyon régi fogalom, már a második világháborúban is előjött ez. Az államok közötti konfliktusokat gyakran így oldják meg. De itt arról van szó, hogy vállalatok, tehát az államok és a vállalatok közötti konfliktusokat hogy oldjuk meg. Ez nem a nemzetközi jogba tartozik. Ez igazából a kérdés. Én, én nem azt mondom, hogy tagá, hogy nem azt mondom, hogy államok közötti konfliktusokat kell így megoldani, hanem úgy gondolom, hogy az állam és a vállalatok közötti konfliktusokat kell így megoldani. Párnyó, nem tudom, érdekli az, amit mondok. Tehát ez a dolog már évtizedek óta jelen van. Nem 2015-ben fedezték ezt fel. A beruházások védelméről rengeteg megállapodás szól. 1400 ilyen van az Európai Unióban, 1400 ilyen megállapodás. És nagyon sokszor a döntőbíráskodás a konfliktusok kezelésének a módja. Egyébként nagy forradalmi előrelépés az is, hogy, a, hogy, na, hogy több mint száz olyan vállalat van Európában, amelyek államokkal pereskedik. Párnyó úr. Azt gondolom, hogy a tisztelt ház véleménye nem igazán egyezik meg azzal, amit ön mond. Kérem, egy kis kicsit perspektívában gondolkodjon, és szerintem a bizottság mandátuma nagyon kiegyensúlyozott. Párnyó úr a gazdaság jövőjéről, nem jövővel kapcsolatban nem túl optimista, hát van, aki optimista, mások nem, van, aki azt mondja, hogy 5%-os gazdasági növekedésre lehet ezután számítani, mások 0,5%-ot prognosztizálnak, sokféle, megáll, sokféle előrejelzés van. Nos, a gazdaságok sokszor nyitottak, alkalmasak a versenyre, de nem hiszem, hogy lesznek nagy nyertesei ennek a megállapodásnak, viszont mindenki nyertes lesz, hiszen már jelenleg is nagyon nyitottak ezek a gazdasági rendszerek. Azt hiszem Kapaldó úr írt erről egy könyvet, vagy egy egyetelmi dolgozatot de általában mindenki pozitívan gondolkodik erről a témáról, sőt valaki rendkívül pozitívan. Aztán átláthatóság. Ez nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy történtek pozitív lépések. Az INTA elnöke, hát ő, ugye a szocialista volt tavaly áprilisban, azt mondta tavaly áprilisban, hogy ennél átláthatóbb tárgyalásokon ő még nem vett részt. Ez tavaly áprilisban volt, és azóta még történt előrelépés, Szerencsére Juncker úr mi tett azért, hogy még inkább, még átláthatóbbak legyenek a tárgyalások. Tenok úr, köszönöm a véleményét. Nagyon hálás vagyok ezért. Alapvetően mindenki nagyon pozitívan szól arról, hogy milyen hatása lesz ennek a megállapodásnak. Azt hiszem, hogy a TTIP egy nagyon jó garancia arra, hogy az Egyesült Királyság maradjon az EU-ban. Sárga az, hogy már elment, őnek is köszönetet mondok. Melanson úr. Nézzük a kémkedés kérdését. Kérem szépen. A kémkedés, az adatvédelem témája a LIBE véleménynek. Tavaly nagyon nehéz pillanatokat értünk meg ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy az Egyesült Államok elkötelezett az irányba, hogy változtasson az eddigi gyakorlaton. Próbál új jogszabályokat hozni. Az európai személyek, az európaiak személyes adatai védelmével kapcsolatban, és egyfajta ígéretet is kaptunk arról, hogy immáron nem kémkednek, nem figyelik meg a baráti országok polgárait, mint mi. De ezek a kérdések libés kérdések, libés témák. És a tárgyalásokban valóban szó került erről, erre, de az adatvédelem nem lesz benne ebben a megállapodásban, ez azon kívül marad. Tehát ezt a kérdést már mások korábban megbeszélték. Bizonyos kérdésekben nem tudunk előre haladni. Nem, mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy lemaradunk másoktól. Én nem egy, értek egyet abban, hogy az Egyesült Államok hanyatlóban van, nem tudok ezzel egyet érteni, és nagyon fontosnak tartom a fogyasztóvédelmet. Meszerics úr, köszönet önnek, megköszönöm a véleményét, ön se olyan optimista, de valóban a normákat nem szabad csökkenteni, de nem is erről van szó. Meg kell nézni azt, hogy milyen normák feleslegesek, mely, hol vannak átfedések. Ezeket a plusz burokratikus akadályokat lehet csökkenteni. Castaldo úr, itt nem a multinacionalis cégekről van szó, hanem a KKV-kről, az ő érdekeiket próbáljuk szolgálni. A bürokratikus dzsungelben teljesen elvesznek ezek a KKV-k. Ezeknek a kkv nincsenek ügyvédeik, nem bírják megfizetni a pereket. Nem a nagyok érdekeit nézzük itt, hanem pontosan a kicsikét. Aztán emberi jogok. Tudom, hogy nem értünk mindenben egyet, ott van például a halálbüntetés kérdése. De aláírtuk már Japánnal, Indiával olyan megállap, szabadkereskedelmi megállapodásokat, ahol nem tettünk említést a halálbüntetésről. Tehát a halálbüntetés nagyon fontos kérdés, de a halálbüntetés önmaga még nem jelenti a teljes külügyi politikát. Az ISDS-ről már beszéltem. Egyébként ez nagyon jól tesz az európai vállalatoknak is, mert vannak olyan vannak olyan egy amerikai vállalatok, amelyekre nem vonatkoznak bizonyos nemzetközi szabályok. Átláthatóság, erről már beszéltem, köszönöm Préda úr, megköszönöm a véleményet, köszönöm, ennyit szerettem volna mondani, köszönöm a türelmet, és a hozzám érkező további, további véleményeket, észrevételeket szívesen veszem. De nem arra törekszem, hogy Lange úr jelentéséhez egy ellenjelentést készítsek, egyáltalán nem, hanem próbálom az AFED dimenziót egy kicsit meg feleleveníteni. Köszönöm szépen, hogy az elnök, köszönöm ilyen Mon úrnak, ezzel berekeztem az ülést, holnap 9 órakor folytatjuk. Kellemes estét kívánok mindenkinek. You interpreters for being considerate for 15 minutes.